Queridos compañeros y compañeras, me toca presidir, o por lo menos... Kedves kollégák, nekem jutott a megtiszteltetés, hogy elnököljek a mai napon, legalábbis én nyitom meg az ülést. Utána pedig majd Rubik úrnak adom meg a szót, aki a meghallgatást foly, fogja levezetni. Első napi rendi pontunk, a napi rend elfogadása. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek bármilyen észrevétele? Ha nincs, akkor térjünk is át a második napi rendi pontra az elnök közleményei. A szokásos nyelveken elérhető a tolmácsolás. A szakbizottság ülését webstreamingen közvetítik. Mielőtt megadnám a szót, mielőtt átadnám az elnökséget Rübik úrnak, szeretnék szeretném üdvözölni egy német látogató csoportot a German Federal Youth Council-tól, üdvözlöm tehát őket, és örülök neki, hogy meghallgathatják a mai ülést, amikor is beszélünk majd a fiatal vállalkozókról. Nyilván nem véletlen az egybeesés. Most pedig át is adom a szót a Rubik úrnak, és meg is kezdődik a legfontosabb ma reggeli napirendi pont, ez pedig a, nem más, mint a meghallgatás a fiatal vállalkozókról. Ja, eh. Köszönöm szépen az elnök asszonynak. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára igen nagy öröm, hogy ma a fiatal vállalkozók eh, Erasmus eh, programosok meghallgatását folytathatjuk az ifjúsági munkanélküliség idejében abszolút prioritás a fiatalok kérdése. A Költségvetési Szakbizottság projektként 2008-ban kezdeményezte ezt. Az időközben igen sikeres projekté vált, lehetőség szerint Pitela bocsánat, Pitela kollégának is szeretnék ezúton köszönetet mondani az aktív közreműködésért. Különösen annak örülök, hogy Krajcman kollégát is üdvözölhetem, aki előadóként is foglalkozott a programmal, meg is adom neki egyből a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kedves EP eh, e látogatók! Szeretnék köszönetet mondani a, a Ház szakbizottságának meghívására, és nagyon örülök annak, hogy eh, néhány szóban beszámolt, beszámolhatok az Erasmus fiatal vállalkozók számára. Először a a Kozme, mint rövidítés, új támogatási program a fiatal vállalkozók versenyképességéért, különösen a középe, illetve kimondottan közepes vállalkozásokért. A trilógus június 20-án egy kompromisszumos szövegben állapodott meg a tanácssal. Ez különösen örülne, öröm, hiszen nagyon fontos jelzés arra, hogy megszűnik az ellenállás, és új munkahelyek teremtéséért indul a harc Európában. Az emberek egy harmada bizonyos országokban munkahely nélkül van, éppen ezért a középréteg szerepét nem is lehet túlbecsülni. Az egyetlen EU program eddig a KKV-k számára a COSME, és ezért nagyon fontos szerepet játszik a finanszírozás, bürokrácia leépítés és piaci hozzáférés valamint a vállalkozások támogatásában. A COSME 2014-ben az EU 2014-2020 között finanszírozást kap, mint egy 2,03 milliárd euró értékben az EU költségvetésből. Eredetileg a bizottság 2,3 milliót indított, de sajnos rossz helyen volt a csökkentés, mindannyian ismerjük a vitát a tanácsal, és éppen ezért a COSME program súlyosan sérült. Idézem, a mobilitási program ifjúsági vállalkozók számára a készségek, képességek fejlesztésére és a technológia vállalatgazdaságtan területén vonatkozó képességek fejlesztése. Az Erasmus természetesen fiatal vállalkozók számára van, általános reformokat kért a bizottság a következő 7 év rugalmasítása érdekében, például a név azonosítással. A bizottság elismerte azt is, hogy az Erasmus fiatal vállalkozók számára mindenképpen olyan program, amit folytatni szeretne. Nagyon örülök annak, hogy az eddigi mintaprojekt eddig megfelelő jogalapot is kapott, és további 7 évig folytatódott. Az Erasmus fiatal vállalkozók számára 2009-ben indult, ahogy Rübis kollega mondta, igazi sikertörténet. 2012. szeptemberéig több mint 2400 fiatal vállalkozó bejelentkezését fogadtuk be. mind a fiatal, mind pedig a tapasztaltabb vállalkozók jelentkeztek, és éppen ezért a horizont bővítéshez és tapasztalatcseréhez kiválóan hozzájárultak idézem, a bizottság intézkedései a mobilitási program fiatal vállalkozók számára éppen ezért kimondottan megvalósíthatóvá vált. Az igen tisztelt kollega, Rübis, kolleg, Rübis úr is hozzájárult e- ennek a megvalósításához, és ő is említette, hogy lehet, de nem e, kötelező a bizottság számára a támogatás, annak ellenére, hogy az EP szívesebben vette volna a kötelező érvényt. A bizottság azonban a következő támogatási időszakban nagyon fontos, hogy megfelelő rugalmassággal minden esetet be tudjon, minden kérést be tudjon fogadni. A COSME vála- és a fiatal vállalkozók Erasmus programja 2, 5%-át használja fel a 2,03 milliárd, nak kereken 51 millió eurót. Ez azonban csak indikatív összeg, a bizottság éppen ezért erre a területre további forrásokat biztosíthat. Hogyha ezt az indikatív ötletet a teljes költségvetés 5%-ára, tehát 120 millió euróra emelni, akkor erre egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusa van szükség, ami azt is jelenti, hogy meg lehet vétozni. Nagyon szoros vagy szűkös gazdasági vagy költségvetési helyzetben nem valószínű ez az eljárás. Éppen ezért az éves eljárási lehetőségeit kell kihasználnunk arra, hogy a program lehetőségeit a legnagyobb mértékben ki tudjuk aktázni, és megfelelő források legyenek különösen a magas ifjúsági munkanélküliség idején az Erasmus fiatal vállalatok számára jövőorientált program. Hadd tegyem hozzá, hogy a fiataloknak lesélye, lehetősége van ma, éppen ezért az önállóságokat kell segíteni. Az a baj, hogyha az Egyesült Államokkal, hogyha összehasonlítjuk magunkat, akkor az európai, különösen néhány tagország, Németország adatai, alapján a lehetőségek sokkal nagyobbak. Óriási esély ez most. Az Európai Unió aki mindig azt állítja, hogy messze van az emberekhez. Most végre lehetősége van arra, hogy közelebb kerüljön a támogatási programokon keresztül az emberekhez. Ezek azok, amikre emlékeznek az emberek, a pozitív oldalait érzékelik és látják. A, Rübis, a, a, köz, a Költségvetési Szakbizottságban lévő kollégáknak, Rübis kollégáknak is szeretném megköszönni, hiszen neki köszönhető az, hogy nem túlzottan lett karcsúbb a program, bár nyilván szűkebb. Köszönöm szépen. Ja, danke, Herr Kollege. Köszönöm szépen Kreutzmann kollégának. Szeretném említeni, hogy ez egy közmeghallgatás, ezért az internetre eh, közvetítjük a eh, hozzászólásokat, eh, és ez ott is marad archiválódik. Kérek mindenkit, hogy az anyanyelvén beszéljen, és van egy dossziénk is, egy mappánk is, amit összeállítottunk a meghallgatásra. Ezt elvehetik a bejáratnál. Christian Weinberger az első, az első hozzászólónk, tanácsadó a vállalkozói főigazgatóságról érkezett az Európai Bizottságtól, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy az Európai Bizottság is magáévá tette ezt a programot, és az Európai Parlamentet folyamatosan támogatja ennek megvalósításában. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy öt évvel az első eh, kísérleti eh, projekt eh, beindítása után beszámolhatok az első sikerekről. Nyilván önök is tudják, hogy a pénzügyi ernyő mellett van egy politikai ernyő is, Eh, amely a Small Business Act, ez vonatkozik, eh, ez alá tartozik ez a eh, program. Nagyon örülök annak, hogy Tajáni alelnök kinevezésekor Strasbourgban a támogatásáról biztosította a programot, és továbbra is nagy támogatója és híve ennek a programnak. Ahogy önök is elmondta, ön is elmondta, e, elnök úr, konkrét hatása van ennek a programnak az európai polgárok életére. Úgyhogy, és ez, erre kell törekednünk a jövőben is, a konkrét hatások elérésére. Most hadd térjek ki néhány elemre, néhány pontra, e, amely a programot érinti. Először is elmondanám, hogy hogy működik ez. Aztán utána a céljainkról fogok beszélni, az eredményeinkről, és rátérek a fő következtetésekre. Nos, hogy működik? Hogy működik ez a dolog? A célja, hogy a tapasztalat cserét erősítse, az új vállalkozók tanulhassanak, illetve hálózatot építsenek ki vendéglátó vállalkozók mellett egy más országban. Amikor egy vendégvállalkozó, egy, vendég, egy új vállalkozó, egy vendéglátó vállalkozót válasz ki magának, akkor úgy dönt ugye, hogy egy vagy hat hónapig marad nála. Az ifjúsági, tehát a mm, diák Erasmus programtól eltérően ez nem egy aszimmetrikus ki csereprogram, hanem egy szimmetrikus csereprogram, egy magas szintű csereprogram az új és a vendéglátó vállalkozó között. Hetente 5-6 órát tölt a vendéglátó az új vállalkozóval, és beszámolnak a, az együttműködésről. A cél az az, hogy több egészséges új vállalkozás induljon be, tehát a vállalkozások támogatása a célunk. Több vállalkozót szeretnénk arra ösztönözni, hogy vállalkozásba kezdjen, és ez sikeres is legyen. Nem csak arról van szó, hogy jó ötlete van valakinek, hanem egy tapasztaltabb vállalkozóval eszmét cserélhet sajnos még mindig elég magas az új vállalkozások kudarc aránya, ezt szeretnénk csökkenteni. Aztán a vendéglátó, vendéglátó vállalkozó és profitál ebből innováció szempontjából, mert az új vállalkozó ugye új ötletekkel érkezik, új termékek kifejlesztése, szolgáltatások nyújtása, új piacok megkódítása szempontjából. Tehát összességében azt reméljük, hogy ez a versenyképességet erősíti. A következő e, dia azt mutatja, hogy hogyan működik ez a dolog e, a vendéglátók között. Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz közepes szervezetek részvételére van szükség, ezek szervezik meg a csereprogramokat. Azzal kapcsolatban, hogy ezeknek konkrétan mi a feladatuk, arra vissza fogok térni, de melyek is a, a fő előnyök, ami az új vállalkozót illeti, az új vállalkozó ugye tapasztalatot gyűjt a vendéglátó vállalkozótól, nemzetközi hálózatba kerül be, tanul a piacról. A legfontosabb az, az azonban, hogy a vállalkozási programját jobban ki tudja dolgozni. A vendéglátó vállalkozó előnyei nem annyira szembetűnőek esetleg, de elég sokan jelentkeznek vendéglátónak, ugyanis ők is új ismeretekkel gazdagodhatnak a nemzetközi piacokról, és vállalkozási üzleti partnerségek kialakításában is előnyt, előnyre tehetnek szert. Tehát ez mindenképpen előnyös számukra. Na most térjünk rá, hogy hogyan működik ez. Első lépés egy online, online pályázat, most itt a vendéglő, vendéglátó az német, az új pedig spanyol vállalkozó, aztán egy egy közvetítő szervezet ellenőrzi ezt a pályázatot, és hogyha ezek megfelelnek a feltételeknek, akkor ez a legfontosabb feltételek való megfelelés, megfelelés az az, hogy valóban érdekükben álljon a vállalkozás indítása. Vagy olyanok is részt vehetnek, akik nem régen kezdtek vállalkozásba. Hogyha ezeknek a feltételeknek megfelelnek, akkor kialakul a kapcsolat. A következő lépcső, lépcső a keresés és megfelelő partner találása. Maguk a vállalkozók kereshetnek partnert. A közvetítő szervezet más közvetítő szervezetekkel veszi fel a kapcsolatot eh, annak érdekében, hogy egy megfelelő eh, vállalkozót találjon. Tehát kb. két héten belül kidobja, kidob a program néhány eh, szóba jöhető vállalkozót. A hármas lépés a szerződéskötés és az előkészítés, tehát meg kell állapodni a feltételekben, meddig marad a vendég, stb. A négyes lépés a külföldi tartózkodás egy és hat hónap között. Van egy helyszíni támogatás a spanyol vállalkozó számára, most már a vállalkozó Németországban van, és a német közvetítő szervezet segíti őt, hogyha nehézségei vannak. Az ötödik lépés pedig a feedback, a visszacsatolás, A résztvevők válaszolnak kérdésekre, tájékoztatnak bennünket arról, hogy véleményük szerint hogyan lehet, java, eh, hogyan lehet javítani a programon, és az új vállalkozó eh, egy bizonyos támogatásban is részesül eh, a költség hozzájárulásban. Ez országoktól függő, függő attól függ, hogy hogy mennyibe kerül az, eh, az élet fenntartása abban az országban, 550 és 1100 euró között van ez az öt összeg. Nos, eh, kik a eh, résztvevők, az új és a vendéglátóvállalkozó, a közvetítő szervezet, van egy ilyen közvetítő szervezet képviselője, eljött hozzánk, és ő is beszámol. Európai szinten van egy támogató iroda az administratív részletek tisztázásához, és és a támogató iroda képviselője és beszámol majd a tapasztalatairól. És az Európai Bizottság koordinálja ezt az egész programot, és felel a pénzügyi lebonyolításért. Tehát négy lépésből áll ez a csereprogram, összefoglalva. Az első az online pályázat, a második a vállalkozó kiválasztása, a szerződéskötés és az külföldi tartózkodás. Ez a négy lépés. Nos, mit várunk ettől az egésztől? Nagyon sok előnye lehet ennek a programnak. Először is, ami a műveleti szintet illeti, 5-700 csere programra kerül sor évente. Ez az első cél, amit el kell érnünk. A kísérleti programban a, a, a programokat ugye beindítottuk, és most már ezek működnek. Emellett szeretnénk vállalkozások alapítását támogatni. Körülbelül 20%-kal több vállalkozás indulhat be ennek a programnak köszönhetően. Emellett erősíteni szeretnénk eh, ezeknek, javítani ezeknek a vállalkozásoknak a minőségét. A vállalkozók sokkal, bi, ö, ö, sokkal nagyobb az önbizalmuk, hogyha részt vettek ebben a programban. Aztán a nemzetközi tevékenységet szeretnénk erősíteni a vállalkozók 50%-a kapcsolatban maradt, és a vendéglátó vállalkozók 35%-a döntött úgy, hogy nemzetközi piacra vonul egy új vállalkozó tartózkodása után. Új munkahelyek teremtését is szeretnénk ösztönözni ezni, ösztönözni. Az új vállalkozások évente 4,1 millió munkahelyet teremtenek Európa szerte, ezért ebben is fontos szerepet játszik a program. Már említettem, hogy szeretnénk csökkenteni a kudarcrátát, és emellett szeretnénk az innovációt erősíteni. Nagyon sok vállalkozó számol be arról, hogy innovációnak köszönhetően bővítette a termék vagy szolgáltatás palettáját a csereprogram után. Nos, az első öt év lejárt, mi mindent sikerült elérnünk, ezt elemezzük most. Nagyon nagy a potenciálja ennek a programnak, nagyon sok lehetőség rejlik benne új munkahelyenként kevesebb, mint 10 ezer euróba kerül a program, tehát ez nagyon versenyképes program, és nagyon okosan költjük el a pénzt, hogyha erre a csereprogramra költünk. Az eredményeket illetően mm, nézzük meg, 7000 vállalkozónk van, akik akik regisztrálnak, 50%-ot kell elutasítanunk, mert nem felelnek illetve 15%-ot kell e, e, elutasítanunk, 15%-ot, mert nem felelnek meg a feltételeknek, a többit felvesszük a, az adatbázisba. E, látják, hogy a hogy egyre növekszik a kapcsolatoknak a száma, a kék pedig azt mutatja, hogy melyek a lezárt programok, tehát kb. 1400 ilyen kapcsolati program zárult le. Emellett, ami a narancsárga vonalat illeti, a végrehajtás alatt álló programok száma is növekszik, tehát most miközben tartom ezt az előadást, 287 kapcsolat folyik, vagy program folyik, hetente 50-70 nyilvántartásba vételi kérelmet kapunk. Ezek a nyilvántartásba vételek különböző országokból folynak be, vagy jönnek be, és hát eléggé heterogén a kép. Az Egyesült Királyság nagy érdeklődést mutat, illetve az Egyesült Királyság iránt mutatnak nagy érdeklődést, ez nyilván a nyelv miatt is van ez így, és, és tehát sokan szeretnének oda menni, és sokan szeretnének onnan fogadni vendégeket, aztán a másik Németország, ugye ország, országok mérete is számít, látják itt, hogy Franciaország, Olaszország magas Hollandia, Belgium. Nos, tehát nagyon eh, nagy érdeklődést mutatnak az országok, eh, eh, vagy a vállalkozók ezen program, program iránt. A következő dián láthatják azt, hogy ami a hatékonyságot illeti, nagyon heterogén megint a kép, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben egy kis, kis homogénebb, homogénebb képet érjünk el. Aztán nézzük meg, a, a, a, hogy milyen ágazatokra vonatkozik ez a program. E, nagyon sok e, a a szolgáltatás nagyon e, nagy területet fedez le, ez megfelel a valóságnak is, ugyanis az európai gazdaságban is ez nagy területet fed le. Az új vállalkozók ugye szakmai tapasztalattal is rendelkeznek, nem akarjuk, hogy éppen diplomázott, friss diplomás diákok vegyenek részt túl nyomó többségben túlnyomó többségben ebben a programban, több mint felük már egy éve dolgozik, és sokan vannak közülük, akik először vállalkoznak, és 3%-uknak több mint 10 éves szakmai tapasztalata van. Hogyha megnézzük a vendéglátókat, látjuk, hogy 80 eh, eh, eh, százalékuk 80%-ukra vonatkozik az, hogy folytatják a programot, ami a nyilvántartásba vételt illeti, a legnagyobb információs források megoszlását látják itt, a weboldal, illetve a legnagyobb részesedés a közvetítő szervezet, aztán a weboldal és a, a, a, a szociális hálózatok is fontos szerepet játszanak. Ami a feedbacket illeti, nagy ö, számban pozitív a visszajelzés, 95%-uk, tehát az új vállalkozók 95%-a azt mondja, hogy nagyon hasznos volt. Nagyon hasznos volt. A második a hasznos, a második értékelés. És láthatjuk, hogy az utolsó dián láthatjuk azt, hogy sokan valóban vállalkozásba akarnak eh, kezdeni, Vannak olyanok, akik már a program elején készek voltak erre, de egy éven belül nagyon sokan beindítják a vállalkozásukat. Nos, láthatják a vendéglők, vendég, <laughs> vendéglátó vállalkozók visszacsatolását is, akik nagyon, akik nagyon elégedettek a programmal általában, és hogyha megnézzük, hogy konkrétan milyen kapcsolatban maradnak, vagy vannak a vállalkozók egymással. Itt láthatják, hogy főleg piackutatás, új üzleti lehetőségek felkutatása, illetve nemzetközi kapcsolatartás tartozik ezekbe. A csereprogramok száma tehát láthatják, hogy 2009 óta nagyban növekedett, a kezdetben nyilván alacsony volt, de most már tényleg egy hatalmas növekedésnek indult, de ehhez nagyobb költségvetésre is van szükség, hogy ezt a növekedést fenntartsuk. Nagyobb költségvetés nélkül erre képtelenek vagyunk. Nos, mindegyik ciklusra éves pályázati kiírást teszünk közzé. Múlt héten kedden volt, a július 9-én illetve ezen a héten kedden volt a, legutóbbi határidő, 5 millió euró áll rendelkezésre. Nem mindenki felel meg a feltételeknek, de több mint felük megfelel neki és kár lenne, hogyha pénzhiány miatt nem tudnánk támogatni ezeket a programokat. Úgyhogy folytatjuk a tárgyalásokat, esetleg egy költségvetési növekedés elérése érdekében. Na most a koncepció, végkövetkezetesek, a koncepció sikeres. Nem volt olyan könnyű beindítani, a kezdet mindig nehéz, minden kezdet nehéz, de ez is olyan egy kicsit, mint egy új vállalkozás, van az embernek egy ötlete, és ezt át kell ültetni a gyakorlatban. Nagyon jó a visszacsatolás, mind az új, mind a vendéglátóvállalkozók részéről. Direkt közvetlen hatása van ez az Európai Uniós versenyképességre, pozitív kezdeti értékelési jelentést kaptunk, és megalapozott programmal folytathatjuk így a munkát, és az ifjúsági munkanélküliségre is jó választ ad ez a program, ugyanis foglalkoztatja a fiatalokat és új munkahelyeket teremt. Kihívások. Először is nagy különbségek vannak a közvetítő szervezetek teljesítményében, ezen gond dolgoznunk kell, és el kell érnünk, hogy ezek megfeleljenek a valódi minőségi elvárásoknak. Szeptemberben egy új kezdeményezést indítunk, egy magatartás kódex kidolgozásával, mit várunk a közvetítő szervezetektől, hogyan szeretnénk biztosítani, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a kevésbé jól teljesítők is javítsák a munkájukat. Tulajdonképpen nagyon sok mindent tehet a közvetítő szervezet, fenntarthatja a motivációit a, a vállalkozóknak, és ez nagyon fontos feladat. Aztán nagyon fontos a kritikus tömeg elérése, eddig nem sikerült elérni azt a kritikus tömeget, amelyben minden elvárásnak meg tudunk felelni, ami a ami a megfelelő partner találását illeti. Aztán továbbra is még vannak költségvetési kihívások előttünk, ugye a nagy megszorítások miatt nehéz a helyzetünk. És így nehéz lesz a programot tovább, tovább fejleszteni. Még van néhány kihívás előttünk fontos, hogy a közvetítő szervezetek megértsék, hogy mi a feladatuk, ehhez megfelelő eh, elkötelezettségre és megfelelő képzettségre van szükség. Nagyon sok eh, képzésre van szükség a közvetítő szervezet munkatársainak eh, felkészítéséhez. Aztán nincs minden országban megfelelő számú nemzeti koordinátor, aztán nagyon öm, öm, érzékeny a, az egyensúly a promóciós ráfordítások és a partnertalálási ráfordítások között. Hogy merre fele indulhatunk el? Először is, ahogy látott, látott, láthatták, az Erasmus a COSME program része, költségvetési ráfordításokat közvetlenül a kozme költségvetésből kapjuk, ezt már említettük. Externalizáljuk a programot az ügynökség felé, az versenyképesség és innovációs ügynökség felé, ez a jövő év elején lesz meg Mindemellett persze folytatjuk a támogatási iroda munkáját, a napi munka a rutin feladatok elvégzéséhez. Reméljük, hogy a meglévő programok szinergiáiból nagyobb előnyt lehet kovácsolni. Eddig az EEN-nel nem kívánunk fúzióra lépni, mert különbözőek az érdekek. 2020-ra egy task force-ot kívánunk létrehozni, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet javítani a programon, megtaláljuk a nehézségeket, zsákutcákat, és lehetővé tegyük a gyorsabb fejlődést évente 10 ezer cselekprogramot szeretnék lebonyolítani 2020-ra, ez nincs is olyan messze már. A költségvetés eddig csak 2000 csereprogramot tesz lehetővé, de nem csak a költségvetéstől függ ez, hanem az eszközök hatékonyságától, a közvetítő szervezet munkájától, stb. Remélem, hogy 2014 közepére már sikerül valami előrelépést elérni. Ez lett volna tehát az összefoglaló, és nagyon örülök, hogy megkezdődött ez a program, nagyon örülök, hogy az Európai Parlament támogatásáról biztosít bennünket. Az eh, új vállalkozók eh, mm, életének megkönnyítésére. Köszönöm szépen. Much, uh, questions will be... Köszönöm szépen. Először az előadásokat hallgatjuk meg, és utána jönnek majd a kérdések. Mikaele Bandini asszony a következő hozzászóló. A Via G Architektúrát igazgatja ő, Mátérában, Olaszországban. Kérem, hogyha szeretnének hozzászólni, akkor nyomják meg a gombot, a mikrofon gombot, és úgy tudják megtenni, a, vagy megkezdeni az előadásukat. Uh, good morning. Thank you very much for the invitation. Um... Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást! Materában, Olaszországban dolgozunk, ott működünk. Kicsit hezitáltunk, hogy belevágjunk be, belevágjunk ebbe a projektbe, mert nem véltük úgy, hogy ez közvetlen haszonnal járna a vállalkozások számára. Másfél évvel ezelőtt kezdtük el a kezdtük el ezt a munkát. Matera kisváros Dél-Olaszországban 40%-os a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta, nagyon magas tehát. 55 ezer lakosa van, nagyon szép UNESCO világörökség helyszínez. Egyébként nagyon alacsonyak a megélhetés költségei, a fiatal vállalkozók költségvetésből, a projektből évente 8, vagy havonta 800 euróhoz jutottak a fiatalok, és ebből nagyon könnyen meg lehetett élni. Egy szoba bérlése például 200 euró havonta a, ebben a kisvárosban, tehát nem, nincs, nem probléma a megélhetés és más, más finanszírozási módot nem is kellett igénybe venni. A város maga egyébként kellemesen nemzetközi, a, a külföldi fiatalok egy egyetemi kampuszon laknak, és 2019-re Matéra pályázik az Európai Kulturális Főváros címre. Nos, hát ilyen kicsi helyen a vállalkozók mégis integrálódni tudtak a kisváros szociális életébe. De egy kisvárosról van szó, ez azt jelenti, hogy velünk úgy működtek együtt, hogy 5 percre volt az irodáktól mind a három kisvállalkozás, akivel partnerséget alakítottunk. Tehát ott éltek, ott élt ez a három külföldi a városban, megismerték Olaszországot, megismerték Mátérát. Alapvetően az online, online utazás marketinggel foglalkozunk, nagyon kicsi vállalkozás vagyunk. Ugyanakkor fontosak a hálózatok, minden egyes projektünkben 12-20 kiszervezett munkatárs is van, de a, de a um, irodánkban csak hárman dolgozunk. A VIGD architektúra például olasz építészek olasz építészek utazásával foglalkozik, illetve a Olaszország promóciójával kapcsolatban a vizuális tartalmakat próbáljuk előtérbe helyezni. A két utolsó projektben két Erasmusos diák is volt. Hollandiából, Magyarországról és Svédországból érkeztek a, érkeztek a résztvevőink, Kászpár Diederik Hollandiából érkezett, fél évig dolgozott a irodánkban. Egy olyan utazó, utazás irodát szeretett volna felállítani, amely egyfajta történetbe helyezi, a, vagy elbeszélésbe helyezi az utazást, tehát ilyen kontextusra alapuló vállalkozás egy kis Sony videókamerával érkezett Olaszországba, ilyen videós történetmesélést kezdtünk tehát el együtt, nagyon jól működött a dolog, és pár hónap után 20 ezer eurós segélyt tudtunk neki adni, hogy, meg, hogy, hogy elkezdhesse igazán a vállalkozását, tehát vizuális történetmesélésről van szó, sikerült modernizálnia, frissítenie a, a, a, az eszközeit. A projekt befejezése után egyébként Kaspar Materába költözött végleg, és ott dolgozik, tehát sikertörténetről van szó. A második előttünk magyar volt, csak egy hónapig volt nálunk, vagy velünk, Hogyha konstruktív kritikával élhetek, hát egy hónap az bizony a rövid idő. Ennyi idő alatt nem lehet hosszú távú terveket kialakítani, legalábbis a e, mi e, vállalkozási területeken. Nagyon kedves lány volt Fábián Zsanett, az egyik a e, bazilikai régiónak egy reklámfilmet készítettünk, ezt, ennek ő volt a producere. Isabel Palo a harmadik, a harmadik jelölt, volt a harmadik jelölt, három hónapig dolgozott velünk, svédországi újságíróról van szó, nem pontosan tudta, hogy mit szeretne kezdeni ezzel az egész projekttel, úgyhogy próbáltuk neki elmagyarázni, hogy hogyan lehet weboldalakat kialakítani, hogyan lehet ezt menedzselni. A Milan Expo Tours nevű weboldalt adtuk át neki. Nagyon jól végezte a munkáját, rendezett volt, maga alakította a weboldalt. Szép lassan elmagyaráztuk neki, hogy egy weboldalt hogyan kell kialakítani, a tartalmat, a dizájnnal, hogyan kell, hogyan kell elegyíteni vagy vegyíteni. Nagyon jól működik tehát ez a projekt jelenleg mandarin nyelvre is lefordították. A fotó fénykép szerkesztést koordinálta, a fordítást is, tehát ebben működött ő, ezt tette. Most Izabellel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy ugye nyilván a Milán Expo Tours Milánóról szól, és miután három hónapja foglalkozott ezzel a, ezzel a témával úgy gondoltuk, hogy hát nem ártana, hogyha elmenne Milánóba. Szerveztük is neki egy milánói utat, hogy megmutassuk, milyen is Milánó, de sajnos nem volt biztosítva. Mi alapvetően nagyon mobil vállalkozás vagyunk, sokat mozgunk, sok fényképet, videót készítünk, és hát nagyobban segítene minket az, hogyha nem csak az irodákban vonatkozna ezekre a, ezekre a jelöltekre a biztosítás, hanem akkor is, amikor utaznak. Milyen következtetés, vagy segítséget vonhatunk le, vagy mit tanultunk az egészből? Számukra ez nagyon pozitív tapasztalat volt. A projektekkel kapcsolatban azt láttuk, hogy sokan kezdenek nálunk ugye dolgozni, és ezek az emberek olyan dolgokat is meglátnak, amit mi nem terveket kezdenek el kidolgozni, projekteket, ugye fél évig vannak ott általában, és sokszor az ember nem lát meg bizonyos dolgokat, de amikor kívülről jön valaki friss felhasználói szemmel, meglát olyanokat is, amit mi nem, és javítja bizony a munkánkat fontos volt, úgy vélem, a fiatal vállalkozók közötti interakció vagy együttműködés is Mátérában, hiszen át kellett adni egymásnak a know-how-t, az irodánkon belül is, az irodán kívül is, és ez nem elhanyagolható. Elég elég konkrét piacérést sikerült megtalálni a mi utazási irodánknak, de pontosan erre specializálódtunk, itt tudunk versenyképesek lenni, és ilyen területeken tudunk tanulni a fiatal vállalkozóktól, és ez mindenki számára pozitív. Weinberger doktor úr említette, hogy nem tudjuk megfizetni a fiatalokat. Ez így van, de hát az Erasmuson és más programokon okulva új irodát tudunk megnyitni, és itt nem csak Erasmus diákokat tudunk fogadni, hanem bármilyen olyan diákot, aki csereprogramban vesz részt. Számítógéptermek vannak a lakásokhoz kötve, vagy a lakások közelében elhelyezve, és gyakorlatilag ingyenesen fogjuk tudni fogadni a csere diákokat vagy csere vállalkozókat, akkor is, amikor máshonnan nem kapnak finanszírozást ezek a személyek, hiszen fontosnak tartom azt, hogy a nemzetközi rálátást is megkapjuk, vagy nemzetközi véleményeket is megkapunk a vállalkozásunkon. Egy Mici Mackó idézettel zárnék. Az ember nem maradhat mindig az erdő egy bizonyos zugában, hogy várja, hogy mások meglátogassák, néha el kell menni őket meglátogatni. Remélem, hogy 2013-2014-ben új vállalkozókat fogadhatunk. Köszönöm. Köszönöm. Most azt hiszem egy videó bejátszás következik. Kérjük a mérnökeinket, hogy nyomják meg a megfelelő gombokat. Technik wird in einigen Minuten das. des... Néhány perc múlva összeáll a vetítés.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 Ja, wir bedanken uns recht herzlich für Euronews. Äh, ich glaube, Euronews zeigt, dass Sie aktuell im Geschehen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a mi munkánkhoz hasonló tevékenységek máshogy is folynak. Nagyon örülünk annak, hogy Buntkusz úr is eljött hozzánk, aki Klajpedában a Veloblik vezetője. Néhány hónapig új vállalkozóként Ausztriában vett részt a programban. Már most örülünk, hogy eljött, és köszönjük, hogy beszámol. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy eljöhettem a meghallgatásra. Rimvidas Butkusnak hívnak. 2009-ben vettem részt az Erasmus fiatal vállalkozók programjában. Grácsban a, egy csomagküldő szolgálathoz kerültem. A vállalkozói héten nagyon sok mindent megtanultam a vállalatról, utána pedig rájöttem arra, hogy nem csak, hogy kapcsolatokra van szükség, hanem elkötelezettnek is kell lenni. Éppen ezért utána is különböző szemináriumokon vettem részt, vállalkozási előadásokat hallgattam meg. Nehéz volt persze a kapcsolatokat létrehozni, akkor németül beszéltem, csak ezért csak Németország és Ausztria jött számításba. Viszont szerencsém volt, mert új volt a program, és fel tudtam venni a kapcsolatot. Egy befogadó szervezettel léptem kapcsolatba, elektronikus formában leveleket küldtem, mert megkerestem a közvetítő, munkaközvetítő szervezeteket Ausztriában és Németországban. Sikerült az első kapcsolatokat ilyen formában kialakítanom. A Gráci céggel elsősorban, de bonyolult volt, mert eh, mivel elektronikus leveleket küldtem, azok mindig a spamekbe kerültek. Ezért azok, akik eh, például segíthettek volna, egyszerűen nem látták a leveleimet egészen véletlenül olvasta el a levelemet a vendéglátom így kerültünk kapcsolatba. Csak azután, hogy ezeket a kapcsolatokat mm, ezt a kapcsolatot létrehoztuk, kezdtük el az osztrák céggel a közvetlen tárgyalásokat. Amikor megérkeztem, akkor mindenki nagyon barátságos volt, és azt hiszem az áll, azért, mert azonos korúak is voltunk. nagyon fontos tényező. Nagyon fontos, hogy olyan valakivel találkozunk, aki nem csak, hogy befogadja a gyakornokot, hanem hajlandó segíteni, még akkor is, hogyha ez néha teher számára. Fontos, hogy a befogadó tudja, hogy mikor hasznos, hogyha tanácsot ad, és mikor jobb, hogyha csak távolból figyel, hogy hogyan próbálom magam megoldani a helyzetet. Nagyon hasznosnak bizonyult a gráci tartózkodásom, mert megismerkedhettem másféle szolgáltatások biztosítóival, nyújtóival. 2001-ben e, már Hamburgban, Németországban láttam egy kerékpáros futárt, és nagyon tetszett ez az ötlet. 2009-ben a futárszolgálatnál, amikor voltam, akkor úgy emlékeztem erre, és tulajdonképpen ez volt a motivációm is, hogy részt vettem a programban, hogy saját vállalkozást alapítsak. Egyébként továbbra is dolgozhattam volna egy cégnél. Nagyon hasznos volt nekem a gyakorlat a saját cégem beindításához. Szeretném elmondani azt is, hogy fontos, hogy a vendéglátó is lássa a programnak az előnyét, mert ő is adott esetben a saját vállalkozásának új szempontjaira találhat rá. A vendéglátó cég számára is fontos, hogy ötletekkel gazdagodjon. Fontos, hogy az üzleti a üzlete vállalkozással kapcsolatos ötleteket megbeszélhessék. A befogadó vállalat az új vállalkozó számára természetesen hasznos. Az új vállalkozást elindító belülről élheti meg az, a vállalkozást, megismerheti az üzleti modellt, nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt. Megfelelő motivációt, inspirációt kaphat. Így sokkal könnyebb egy új vállalkozást elindítania. Szükség van természetesen versenyképességre is. A hazámban azon kívül, hogy kerékpár értékesítéssel és kerékpár javítással kezdtünk el foglalkozni, elkezdtünk ezt a futárszolgálatot. Egyre többen jöttek be hozzánk. Mára a futárszolgálat pedig nagyon ígéretes más városokban is meg akarunk jelenni, diákokat alkalmazhatunk például, akik részidőben dolgoznak, és nagyon hasznos az embereknek is, mert nem kell a városban csomagokat maguknak vinni, körbevinni. A jövővel kapcsolatban talán elmondhatnám, hogy mennyire fontos, hogy a program folytatódjon, hogy kiterjedjen. Iskolákban, egyetemeken, főiskolákon nagyon fontos erről beszélni szorosabb kapcsolatot kell tudni kialakítani a vállalkozók és a helyi koordinátorok között. Információt kell adni többet a helyi koordinátorok, programkoordinátorok számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Nagyon jó gyakorlati példát hallottunk. Egy sikeres példát. Ezért eh, azt hiszem ezt a programpontot lezárhatjuk, és térjünk át a támogatói hálózat értékelésére. Arnaldo Abruzzini urat üdvözlöm, aki az Eurochambers főtitkára az Európai Gazdasági Kamarától. Üdvözlöm. Mr. Chairman, members of the... Elnök úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Elnök úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák! európai szinten rendkívüli problémák vannak, világ szinten és Európában is minden programmal próbáljuk ezt megoldani. Egy programmal nagyon büszkék vagyunk, ez pedig az Erasmus fiatal vállalkozók számára. Attól függően, hogy milyen szempontok alapján jár el az ember, foglalkoztatás, vállalkozás, új vállalkozás, a a növekedéshez, az ország gazdagodásához való hozzájárulás mind erre választ tud adni az Erasmus a fiatal vállalkozók számára. A program erején a Chambers ezért is vett valamilyen formában mindig is részt a program fejlesztésében, kialakításában. A program megszületése óta, és az első ábrát kérem, tehát a program elindítása óta 2007 óta egy igen intenzív lobby és tárgyalást követően, amelyet mi Eurochambers a az Európai Parlamenttel foglalkoztunk, egy költségvetési sort határoztak meg az Erasmus Fiatal Vállalkozók című program számára. Ettől a ponttól kezdve mindig vagy közvetlen kor, európai koordinációs hivatalként, vagy igen nagy számú tag révén közvetítő szervezetként aktívan részt vettünk. Az ábrán is látják, hogy igyekeztünk a program folyamát négy szakaszra bontani. Mindegyikről szeretnék néhány szóban beszámolni, mert csak így látjuk, így tudunk eljutni a program legutóbbi szakaszába, és csak ilyenkor láthat, e- ebből láthatjuk majd azt, hogy hogyan fejlődhetünk a program jövői, jövő eljövendő szakaszában. A kezdet. A program első szakasza. Nos, ez volt a program összeállítása, megszerkesztése. Itt kellett egy ötletre építenünk a hagyományos Erasmus diákoknak való Erasmus program ötlete, amely már egyből a mobilitás érzékét biztos, percepcióját biztosítja. Az első szakaszban a tevékenységek beindítására összpontosítottunk. Annak alapján, hogy ahhoz, hogy valaki hazájában jó vállalkozó legyen, ahhoz tapasztalatra van szükség. A tapasztalatot pedig jó formában úgy szerezheti meg az ember, hogyha valaki eh, segíti, irányítja az embert, olyas valaki, aki tudja, hogy miről beszél. Tehát egy kész vállalkozó. Összehoztuk tehát azokat, akik vállalkozók akartak lenni, saját vállalkozást akartak indítani, azokkal, akiknek már van tapasztalata. Ez volt tehát az első szakasz legfontosabb mozgatója. Itt kerültünk a második szakaszba. A második szakasz a mennyiséget határozta meg. Akkor, amikor felvettük mindazokat, akik vállalkozást tudnak és akik eh, kialakítani, és akik hajlandók voltak coachként, tehát egyfajta irányítóként, mentorként közreműködni. Ebben a szakaszban hoztuk létre a közvetítő szervezetek hálózatát Európa szerte. Azt a hálózatot, amely ezt a munkát le tudja bonyolítani. Ezt ugyanis nem lehet egy irodából irányítani, egy eh, városból, mondjuk Brüsszelből. Nem. Ez egy olyan tevékenység, amelyhez szoros kapcsolatokra van szükség a helyi, régiós, országos szervezetekkel, szereplőkkel, és azokat érteni is kell ehhez. Ez a szakasz, a második szakasz döntő eleme volt a programnak, Enélkül a hálózat a támogatók nélkül nem lett volna olyan sikeres a program, mint amennyire sikeres lehetett. A harmadik szakasz, tulajdonképpen ebben vagyunk ma, már a minőségről szól. A működések beindítása, a résztvevők számának a növelése és a minőség emelése a különböző szempontból értelmezve a minőség. Ugye magának a hálózatnak a minősége, hisz halljuk azt, hogy Európa szerte nem egyenlő minőségben működnek ezek a közvetítőirodák. Az eljárások minőségét javítanunk kell, de javítani kell a jelentkezők és a befogadók minőségét is. Természetesen lehet csere csekély értékkel is, de lehet olyan is, ahogy most az érintettek beszámoltak, nagyon jelentős értéket közvetítő csereprogram is. Meg kell ezután nézni, hogy mi a jövő, milyen továbbfejlesztési lehetősége vannak a programnak. Úgy véljük, és kérem a következő ábrát, úgy véljük tehát, hogy van néhány kritikus elem, amit figyelembe kell vegyünk. Az első elem a program értékelése. Az Európai Bizottság képviselője, Landberger úr, erről beszélt. Valóban ez egy a program belső értéke. Nagyon kiemelkedő értékelést adtak a programban résztvevők magáról a programról. De meg kell mégis nézzük azt, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni a programot, hogy lehet elérni azt a kritikus tömeget, ami ma még nincs meg. A kritikus tömeget kétféleképpen tudjuk elérni. Emeljük a költségvetést, vagy a hatékonyságot növeljük. Ez az a két elem, amely szü nem szükségszerűen megy különböző irányba, elérhető mind a kettő. A költségvetés emelése természetesen nagyon fontos. Már az is fontos, amit eddig elértünk. Az Erasmus fiatal vállalkozók számára a COSME költségvetésében a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan már nagy eredmény. De ez a költségvetés a költség, jelenlegi költségmegoldás alapján, jelenlegi helyzet alapján talán olyan 1500 cserét tesz évente lehetővé. Viszont úgy gondoljuk, hogy ezen nagyon sokat lehetne javítani. A kritikus tömeghez ez a híres tízezer csere évente a bizottság mondott, nos ehhez az allokált költségvetés nem elegendő. Kreatív megoldásokat kell tehát arra találjunk, hogy más költségvetési, más forrásokkal kibővítsük a következő pénzügyi időszakra az Erasmus fiatal vállalkozók számára allokált költségvetését. A költség oldalon a csere durván 8 és 10 ezer euró közti költséget jelent, ami nagyon sok. Ha a cserék számát növelni akarjuk, ahhoz csökkenteni kell a az egységnyi költségárat. A 10 ezer euró, a 8-10 ezer euró a promóciós szervezési és adminisztratív költségeknek a fele. Ezeket a költségek, ezek a költségek nem növekednek, hogyha a cserék száma növekszik. Viszont a másik fele, a költségek másik fele, tehát maga a az ösztöndíj, amelyet a fiatal vállalkozók kapcsol, kapnak, ez növekedhet. Ezzel a program hatékonysága is jelentős mértékben emelkedik. Úgy gondoljuk ezért, hogy van lehetőség arra, hogy a programmenedzsment hatékonysága jobb legyen. A második szempont, ami fontos, az a következő. Amikor megkeresünk egy új vállalkozót, akkor a lehető legrosszabb dolog, amit mondhatunk, hogy a lehető legrosszabb benyomás, amit kelthetünk benne, az az, hogy ahhoz, hogy vállalkozó legyél, ahhoz egy nagyon fárasztó, véget nem érő, borzalmas folyamatot kell végigjárni. Mert na, igazából az Erasmus fiatal vállalkozók számára a menedzserek ebben a programban néha ezt a benyomást keltük. Egyszerűen, egyszer, eh, bocsánat, de egyszerűsíteni kell a folyamatokat. Mindenki, aki Európában él, fontosnak tartja, hogy csökkenjenek eh, az administratív terhek. E program irányításában is úgy gondoljuk, hogy van erre mód. Az administratív költségeket is lehet, és a megfelelési költségeket is csökkenteni lehet ami nem szükségszerűen jelentkezik a program működtetésében. Van két javaslatunk is a jövőre nézve. Természetesen nagyon szívesen részt veszünk a program általános értékelésének folyamatában az ötödik évfordulón, de szeretném talán a következő gondolatokat előre vetíteni. Először is. Bár hallottuk már azt, hogy a meglévő hálózatműködtetőkkel való össze, ezek összeolvasztása, fúziója nem lehetséges, de mégis úgy gondoljuk, hogy egy, egyfajta összekapcsolódása meglévő hálózatok, mint például az Európai Vállalkozói Hálózat, az abszolút belátható. Ez olyan szolgáltatók, működtetők hálózata, akik már működnek a vállalkozói körrel, vállalkozói társadalommal kapcsolatban vannak, információt adnak neki. A, ker- a kamarák a kereskedelmi kamaráknak is megvannak a helyi kapcsolatai. 180 közvetítő szervezet segítsége ugyan jelentős, de nem elégíti ki az új lehetséges vállalkozók szükségletét. Növelni kell tehát a, a közvetítő szervezetek hálózatában is a szervezetek számát. Ezzel növelhetjük a, le, a földrajzi lefedettséget is, mert ez is egyelőre még nem kiegyenlített. Bizonyos országokban jelentős számú van, míg más országokban csak korlátozott. A földrajzi lefedettség tehát szintén egy javítható elem. Harmadsorban. A program nevé neve is fontos, mert néha ez félrevezető. Amikor azt mondjuk, hogy fiatal vállalkozók, akkor azonnal azt gondoljuk, hogy 18-25 évesek számára való program, ez pedig nem igaz, mert a program imázsát is meg kell változtatni ahhoz, hogy, a ké, hogy más csugaljunk. Tehát ugyanúgy, hogy Erasmus vállalkozók számára, ugyanúgy, hogy van Erasmus diákok számára. Így a program imázsát is meg kellene változtatni. Most már kezd a program így ismerté válni, és ez az oka annak, hogy a folyamatban lévő vagy lezárt cserék száma is az elmúlt hónapokban olyan jelentősen növekedett. Hogyha most megnézzük a hagyományos diákok számára való Erasmus, az már 30 éve megy, persze, ennek már megvan, éppen ezért egyfajta márka neve a piacon. Az Erasmus a fiatal vállalkozók számára még nem jelent ilyen márka nevet, még nem, de dolgozhatunk ezen. Végül, de nem utolsó sorban. Lehetünk kreatívabbak és az Erasmus fiatal vállalkozók számára új elemeket dolgozhatunk ki. Tudjuk például, hogy a, az európai tagállamoknak egyik fő célkitűzése ma az, hogy megtalálják az új lehetőségét annak, hogy hogyan lehet enyhíteni a drámaian növekvő ifjúsági munkanélküliségem. Az ifjúsági munkanélküliség is különböző szempontokból értékelhető, de az egyik szempont az nyilvánvalóan az, hogy az emberek lehetőséget kapjanak saját vállalkozás elindítására. Nem csak, hogy foglalkozást kell a hagyományosan felfogás, felfogott értelmében segítenünk, hanem az új vállalkozásokat is a munkanélküliség enyhítő lehetőségeként kell felfogjunk. Például jelentős forrásokat allokáltak akár több mint 6 milliárdot is olyan tevékenységekre a tagállamok szintjén, a tagállamok hatáskörében az ifjúsági munkanélküliség enyhítésére. Már most tárgyalunk nem hivatalosan bizonyos tagállamokkal arról, hogy hogyan lehetne az Erasmus Fiatal Vállalkozók programját valahogy replikálni saját forrásokkal illetve hogyan lehet ezeket a forrásokat az Erasmus fiatal vállalkozók számára hozzácsapni. Tehát nem csak a COSME forrásait lehet felhasználni, amelyek ugye korlátozottak, és minden óriási erőfeszítés ellenére, amelyet az EP képviselői tettek, nem lehet, nem várható, hogy jelentősen növekedjen ez a forrás. De ha ügyesek vagyunk, akkor a tagállami forrásokat hasonló célra, hasonló célkitűzések megvalósítása érdekében fel lehet használni. Ez a program megoldást ad nagyon sok problémára. Ez a program sikeres, és az európai polgárok körében az elfogadottsága azt jelenti, hogy a közforrások megfelelő célú felhasználására szolgál. Köszönöm szépen, Abotini úr, és ezzel felkérem a következő előadónkat, Anne Maria Mekelát, aki a, a Finn Alkalmazott Tudományok Egyetemén projektmenedzser. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma és nem csak az egyetememet képviselhetem, hanem más közvetítő szervezeteket is a fiatal vállalkozó programon belül. Dél-Finnországi régióból eh, érkeztem, és ez Finnországban vállalkozók bölcsőjének eh, számít. Úgyhogy tudjuk, hogy mire van szükségük a vállalkozóinknak. Az, az egyetemünk is koncentrál a vállalkozók igényeire, és a, a helyi regionális célokra koncentrálunk. És, és ez a KKV-k támogatását jelenti. 17-18 ezer KKV van a régiónkban, ebből 98 százalék tényleg mikro vagy nagyon kicsi vállalkozás. A Tour Europe Európai Partnerségi Program vezető mm, szervezete vagyunk. Az US, Egyesült Királyságból, Spanyolországból és Olaszországból vannak partnereink. A hatodik ciklus projekt amelyet benyújtottunk, már Svédországra és Portugálra is kiterjed. Ezt a projektet egy finnországi alapú közvetítő szervezettel kezdtük, és ahogy e, korábban is már e, mondtuk, képtelenség partnerek nélkül, másik országokban lévő partnerek nélkül egy ilyen programot futtatni, úgyhogy kiterjesztettük a partnerségi programunkat más országokra is. És onnantól kezdve valóban beindult az üzlet, nagyon elégedettek vagyunk a partnereinkkel és más közvetítő szervezetekkel is, amelyekkel szorosan együttműködünk. Mi a turizmusra koncentráló KKV-kat támogatjuk, Azért e, van ez így, mert úgy gondoljuk, hogy a turizmus e, ágazatban a KKV-knak javítaniuk kell a menedzsment e, képességeiket, nemzetközi perspektívára van szükségük, és mások véleményére nagyon szük, nagy szükségük van ahhoz, hogy a marketinget és a termékfejlesztést fellendítsék. A turizmus fejlesztés emellett a stratégiákat is finomítják a többi régióban lévő partnereink stratégiáit. Egy nagyon pozitív megjegyzéssel kezdeném. Ez egy fantasztikus program konkrét eredményekkel. a vállalkozók azonnal látják az előnyeit. Nem kell várniuk évekig arra, hogy az eredmények megmutatkozzanak, hanem azonnali eredményeket kapnak. Az új vállalkozók szeretnének második csereprogramon is részt venni, aztán a vendéglátó vállalkozóból hirtelen új vállalkozó lesz, és ő is szeretne részt venni a programban új vállalkozóként, úgyhogy ez nagyon, nagyon hasznos a program. Az egyik résztvevő azt mondta, hogy ha egy új vállalkozóval egy órát tölt, akkor ebből két órát profitál, úgyhogy valóban sikeresnek tekinthető ez. Néhány sikersztorit említenék. Az első egy más közvetítő, másik közvetítő szervezetből jön. Egy fiatal vállalkozó, aki egy vendéglátó vállalkozónál volt cserőprogramon, most a vendéglátó vállalkozón cégét képviseli Kínában, tehát valóban partnerek lettek. Itt van egy másik példa, Juka Kataya Rákó fiatal vállalkozó. Négy hónapot Spanyolországban törtött, és a csere program óta Spanyolországra is kiterjesztette a vállalkozósát. Most Finországban és Spanyolországban van jelent. Jelen a vendéglátó vállalkozóval szoros együttműködésben dolgozik. A meghallgatás előtt egy gyors felmérést végeztünk a közvetítő szervezetek között. Mindenkinek kiküldtük ezt azoknak, akik tavaly, akiket tavaly februárban meghívtunk egy ülésre, 42 választ kaptunk. A legtöbben naponta egy-két órát töltenek ezen a, ezzel a projekttel ez persze választhat, választ, változhat. Amikor megkezdtük a programot, természetesen több időt fordítottunk erre, annak érdekében, hogy a tudatosságot növeljük. Most már legtöbben ismerik a programunkat, vagy nagy szélesebb körben ismerik a programunkat, úgyhogy most már nincs szükség annyira sok időre naponta amit a közvetítő szervezetnek erre a programra szállnia kell. Persze a vállalkozótól is függ ez. Az három kategóriája van az új vállalkozóknak, akik jelentkeznek. Vannak olyanok, akik aktív aktív, vállalkozó szellemű személyek tudják, mit akarnak, konkrét céljaik vannak, és a tökéletes vendéglátót várják. Nekik nem, ne is nekik tökéletes vendéglátót is találunk, de nekik nem kell akkora nagy támogatás. Aztán a második kategória azok, akik motiváltak, de támogatásra van szükségük az üzleti terv kidolgozásában, vagy a stratégia kidolgozásában, vagy akár a nyelvi segítségnyújtásra van szükségük. Aztán van egy harmadik kategória, azok a vállalkozók, akik szeretnék, hogyha a tárcán kínálnánk nekik mindent, mi főleg az első két kategóriára koncentrálunk, és a második és a harmadik kategóriában tulajdonképpen már megmutatják, hogy ők nem is igazi vállalkozók, nem igazi vállalkozó szellemű emberek. A legnagyobb kihívás a programban a vendéglátó vállalkozók felkutatása. De ahogy megvan a vendéglátó, szeretnének a vendéglátók már több új vállalkozót is fogadni. Ez tulajdonképpen az első küszöb, az első akadály, amit le kell küzdeni, és utána már nagyon szívesen részt vesznek a programban ezek a vendéglátók. A második nagy, legnagyobb kihívás az az eredmény értékelése hat hónappal a csereprogram után. A vissza csatolásban az új vállalkozónak meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy a csereprogram után szeretne-e, szeretné-e megkezdeni a vállalkozását rövid idővel a csereprogram után, ezt az értékelést 6 és 12, tehát 6-12 hónappal a csereprogram lezárta után készítjük el. Aztán Beszéltek az előttem szólók az eljárás egyszerűsítéséről, hát ez is egy nagy kihívás, és bizony javítani kellene a, helyzet, a helyzeten. Az számítógépes rendszer ezzel kapcsolatban felmerültek bizonyos technikai problémák, de persze javul a helyzet, sőt, már javali, tavaly is bizonyos javításokat értünk el, de hát néhány vállalkozó számára ez továbbra is kihívás, főleg a vendéglátók számára. Ők szeretnék, hogyha a közvetítő szervezet mindent elvégezne helyettük. A közvetítő szervezetek segítenek, segíteniük kell a vendéglátóknak. Az új vállalkozók, fiatal vállalkozók nagyon motiváltak, ez egy másik kategória, persze, mint a vállalkozók, és ők több problémával is hajlandóak szembenézni. Egyéb kihívás, kihívások a közvetítő szervezetek képviselői részéről, a, a, amit említettek, a, a költségvetési korlátok, ugye, hát elfogy a pénz. És meg kell várniuk az új vállalkozóknak az új ciklus megkezdését, míg, míg pénz megérkezik, és néha a, a vendéglátó vállalkozónak is nehéz megmagyarázni, hogy ugye megvan a partnerség, de most még nem indulhat útnak az új vállalkozó, mert nincs még meg a pénz. Aztán van néhány közvetítő szervezet, amelyek nem igazán aktívak, aztán vannak az új, az új szervezetek, akik a programban új, újoncként vesznek részt, ugye, például az ötös ciklus februárban, tavaly februárban kezdődött, hát ő nekik még meg kell ismerkedniük, be kell bedolg, bedolgozniuk magukat. A közvetítő szervezeteknek régebbi közvetítő szervezeteknek feladata az új közvetítő szervezet eh, felkészítése is. Aztán mi segíthetne a közvetítő szervezeteknek abban, hogy hatékonyabban végrehajtsák ezt a eh, programot? Eh, ha egyszerűsítenénk az IT rendszert, illetve jobb ha jobb lenne az együttműködés országszinten. Finnországban három ilyen közvetítő szervezet van. Mi együttműködünk, közös sajtótájékoztatóink vannak, illetve közleményeink vannak. Aztán nagyon fontos lenne, hogyha nagyobb döntéshozási hatalmat kap, kapna kapnánk a pénz elosztását illetően. Vannak olyan szervezetek, ahol nem kapnak elég pályázatot a, a, az új vállalkozóktól. Na most ezek, jó lenne, hogyha ezek a közvetítő szervezetek az rájuk eső költségvetési pénzt átadhatnák azon közvetítő szervezeteknek, ahol viszont nagyon sok a pályázat. Melyek a legfontosabb tanulságok? Ahogy ezt már említettem, szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a program neve néha hát, félrevezető. Sokak számára az Erasmus azonnal a diákcserét jelenti, és a fiatal vállalkozó pedig azt jelenti, hogy sokak számára hogy tényleg fiatalnak kell lenni, tehát korban fiatalnak, nem pedig azt jelenti, hogy új vállalkozónak, tehát hogy a vállalkozói szférában új valaki, vagy fiatal valaki. Szeretnénk hangsúlyozni eh, a közös marketing eh, eh, feladatellátást, ellátást, a közvetítő szervezetek részéről, ezt nagyon fontosnak tartjuk, tehát hogyha ez közvetítő szervezetek országszinten együttműködnek, az nagy előnyökkel jár. És szoros együttműködést kell folytatni a vállalkozói szervezetekkel. Mi egyetem vagyunk, de az vállalkozói munkadói szervezetektől, a helyi üzleti csoportosulásoktól sok támogatást kaptunk. Aztán a hatodik ciklusban az európai mm, vállalkozói hálózattól is nagy támogatást kaptunk. Úgyhogy a hálózati együttműködés elengedhetetlen. Ahogy már hallottuk, a program a minőségre koncentrál, ez egy nagyon jó dolog, fontos dolog a jelenlegi helyzetben, és a jövőben is, de emellett szeretném hangsúlyozni az ágazat specifikus projekteket is. Tehát amikor a programra jelentkeznek, pályáznak, ugye mi a turizmusra koncentrálunk, de be kell fogadnunk azokat a pályázatokat is, amelyek más ágazatokból érkeznek. De jogos okokból mi konkrétan a turizmus ágazatára koncentrálunk. Ez a kérdés, hogy megengedhetjük-e magunknak, hogy csak azokat a pályázatokat fogadjuk, amelyek ebben a szektorba tartoznak. Aztán az új ciklusban a közvetítő szervezetek korábbi ciklusbeli tapasztalatai nagyon fontos eh, szerepet játszanak, eh, és ezeket figyelembe kellene venni a eh, pályázati és és beszámolói feladatok során, amikor az új ciklusra jelentkezünk. Aztán egyesek hosszabb projektperiódust javasolnak, a hatos ciklus 24 hónapból áll már, az előző 21 volt, 21 hónap volt, akár 3-5 éves projekt tartamot is elképzelhetőnek tartunk. Ami pedig a földrajzi kiterjesztést illeti, hasonló kezdeményezések voltak, például cserekprogram az Európai Unió és Brazília között. Gondolkodtunk azon, hogy jelentkezünk erre, de aztán azt gondoltuk, hogy ennek a mm, ennek a programnak a költségvetési ráfordítása havi 250 euróra korlátozódna, tehát a vállalkozók havi 250 euró támogatást kapnának, hát ezzel nem igazán tudtunk volna vonzóvá tenni a programot. Én Vietnámban voltam felelős a program terjesztésért, őket is nagyon érdekelte a hasonló típusú kezdeményezések bevezetése. Aztán az Egyesült Államokból is voltak ott és ők is azt mondták, hogy megnézik a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne a vietnámi tám- ö, vállalkozókat az Egyesült Államokban támogatni hasonló program keretében. Tehát érdeklődést mutatnak másútt is ezen program iránt. Köszönöm szépen a figyelmüket. Hadd zárjam azzal, hogy az ilyen típusú programra mindig szükség van, ez egy nagyon konkrét projekt. Köszönöm. Yes, thank you very much. Uh, I'm happy. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy hangsúlyozta, hogy Európa vezető szerepet lát el, és azt hiszem, hogy ez a program tényleg nagyon sokat tehet azért, hogy megszüntessük a munkanélküliséget. Most a vita következik. Kérdésem, hogy kére valaki szót, kívánna valaki kérdést feltenni a képviselők közül? Herzog Edith. Köszönöm szépen, Rübig úr! hogyha már két órája itt ül egy képviselő, és hallgatja az előadókat, akkor nagyon valószínű, hogy kérdést akar feltenni. Örülök, hogy itt lehetek. Nos, a KKV-kre koncentrálunk, tehát a Small Business Act és az erről szóló jelentés foglalkozott például a fiatal vállalkozóknak kitalált Erasmusról, Rübig úr is csatlakozott ehhez, az ő, ő nyilatkozatát én is aláírtam, és örültünk annak, hogy létezik ez a kísérleti projekt. Ez az egyik legsikeresebb olyan program, ami kézzelfogható. Nos, én magam is részt vettem azon az éves fogadáson, ahol az összes fiatal vállalkozó ott volt. Volt egy, egy olasz lukai fagyigyáros, és volt, volt egy barcelonai spanyol vállalkozó, aki meglátogatta őt, és ő egy sós fagyit szeretett volna létrehozni, ami kiválóan sikerült, és aztán a, a, a étterem láncát is fellendítette, úgyhogy megvan az innováció, folytatni kell a dolgot. Weinberger úrnak szeretnék fölkenni egy, föltenni egy kérdést. Hogyan lehet jobban reklámozni ezt a, ezt a projektet, hiszen ugye most a munkanélküliség ellen is föllépünk, a parlament számára mindenképpen hajó kezdeményezés ez, és ha már van olyan, van egy ilyen projektünk, ez, ez a zászlós hajója kéne, hogy legyen. Abruzzini úr említette, hogy hatékonyságot, a hatékonyságot lehet még növelni. Hát volumenben is növelhetjük a projektet, de az is elképzelhető, hogy egyfajta direkt marketing koncepciót vezetünk be, tehát minden fiatal vállalkozóhoz egy másik fiatal vállalkozót. Van még egy dolog, amiről nem nagyon beszéltünk. A KKV-k európai zálódásáról van szó, életkortól függetlenül. Úgyhogy azon is el kell gondolkozni, hogy mi parlament, hogyan tudjuk reklámozni ezt a projektet. Nekünk parlamentnek nem szabad kimaradnunk ebből a sikertörténetből, hiszen alapvetően a parlamentben vetettük meg a dolog alapjait. Nem a bizottságban kezdődött, bár Weinberger úr kiváló tanácsokkal látott el minket, de mégiscsak a parlament a dolognak az alma mátere. Más szakbizottságokban is érdekes lehetne megvizsgálni ezt a témát, nyilván kulturális, vagy gazdasági területen dolgozó KKV-k is vannak. Ugyanakkor elképzelhető, hogy nem minden kolléga ismeri annyira ezt a projektet, mint a, az ipar és a költségvetési szakbizottságban dolgozók. Tehát sikertörténet, mindenki próbálja meg felkutatni a fiatal vállalkozókat hazájában, és így osszuk, terjesszük a dolgot. Köszönöm szépen, Herzog asszony, valóban ez is azt mutatja, hogy az itt kezdeményezett mintaprojektek sikeresek. Köszönjük a koordinátoroknak is, akik mindig segítették ezt. Köszönöm szépen, én is tisztelettel adozom a projekt működtetőinek. Weinberger úr, két kérdésem van. Országonként a mi a sikerkvóta? Tehát valóban melyek azok a vállalatok, illetve kik azok a vállalkozók, akik ő, öt év után is mondjuk még vállalkozók? Hogyan lehet a programot ennek alapján tovább kiépíteni országspecifikusan? A második kérdésem, vannak-e kezdeményezések, elgondolások arra vonatkozóan, hogy a programot hogyan lehet a válságországokba bevinni. Görögország, Spanyolország, Portugália számos és számtalan munkanélküli van ott, fiatalok, akiknek azonban nagyon jó ötletük van, és ezzel a gazdaságot is fellendíthetnék. Hogyan lehetne lelkesíteni ezeket a fiatalokat? Úgy gondolom erről is el kell gondolkozni, konkrétabbá válni. Köszönöm. Köszönöm, Trüppel kollega. Yeah, thank you. Um, maybe it's not a surprise that my questions... Talán nem meglepő, de körülbelül ugyanarra szeretnék rákérdezni, mint az előttem szóló. Nos, jó látni ezeket a sikertörténeteket, hasonlít ez a diákoknak szóló Erasmushoz láthatjuk, hogy igenis sikeresek a csereprogramok, tehát jó az, hogyha a fiatalokat összekeverjük a KKV-kkal, és itt tapasztalatot is cserélhetnek. Az is elhangzott, hogy a fiatalok munkanélküliség ellen is kiválóan lehet így harcolni. Kérdezem a bizottságtól, hogy ugye a frontloadingról szokott beszélni, ebben a kérdésben be lehet-e vetni? Mit lehet még tenni azért, hogy fokozzuk a program sikerét? Tehát a bizottságon belül a költségvetésben hogyan fogják átcsoportosítani a különböző előirányzatokat? Aztán a jobb reklám és promóció kérdése is fölmerült. Van erre, erre vonatkozó javaslatuk, mit lehetne itt még tennünk nekünk itt az EU-ban. Vannak sikeresebb tagállamok, mások kevésbé vesznek részt a programban. Vertmány aztán is említette, hogy a válság által súlyot, sújtott országokat kéne valahogy ösztönözni arra, hogy nagyobb mértékben részt vegyenek. Köszönöm szépen, úgy látom más nem kér szót. Hadd Tegyek egyet, azonban én előadóként egyet Weinberger úr. Mekkora összegre van most szüksége ahhoz, hogy 2014-ben a programot sikeresen tovább vihessük? Weinberger úr. Thank you very much for the huge interest and the many suggestions. As I said, we are... Köszönöm, megköszönöm a sok javaslatot, okos ötletet próbálunk most visszatekinteni az elmúlt öt évre, ezen munkálkodunk, próbáljuk elemezni, hogy mi az, ami sikeres volt, mi az, mi az ami kockázati tényezőt jelent. A legtöbb kérdésre csak később tudok majd válaszolni. Nos, nincs olyan vállalkozó, aki még öt évvel később is kapcsolatban van velünk, de olyanok vannak, akik két-három év elteltével igen. Szeretném, szeretnénk őket megkérdezni, hogy milyen hatással volt ez a program az ő pályafutásukra. Másfél évvel a kísérleti projekt elkezdése után volt az első felülvizsgálat, illetve egy hatástanulmány is. Megvizsgáltuk a jogalapot is, és az vált világossá, hogy hatalmas, poli, hatalmas gazdasági hatása lehet ennek, hogyha egy kezdővállalkozás két munkahelyet teremt, megvan a nemzetközi dimenzió, és a szükséges kapcsolat, hálózati megközelítés, akkor hatalmas haszonnal jár mindez. Kérdés csak az, hogy ez mindig így van-e. Aztán a tagállamok kérdése. Igaz, nem egyelően osztanak el a programokat tagállamokban. A projektek 40%-a kettő országban van, és ezek szerencsére válság által sújtott országok, tehát Olaszország és Spanyolország. Európa déli részén, tehát nagyon érdeklődnek, nagy érdeklődést mutatnak, és ezek sikeres programok, hallottuk a példákat, Olaszország legdélebbi részén is vannak sikertörténetek. Tehát sikeresek ezek a csereprogramok. Hát vannak olyan tagállamok, amelyek valóban nem olyan nagy lelkesedéssel vesznek részt, de hát ez attól is függ, hogy hol mennyi KKV van. Ez is meghatározó, és ez is ez is döntő lehet abból a szempontból, hogy egyáltalán a pályázatokat mennyire sikeresen bíráljuk el. Ami a reklámot, a promóciót illeti, persze még lehet fokozni, csak kérdés az, hogy ez mennyire, ennek mennyire van értelme, hiszen sokan fognak pályázni, de nem fogjuk tudni az összes kérést teljesíteni, mert, mert a költségvetésünk a költségvetésünk véges. Ugye évente 700 700 ilyen pályázatot tudunk pozitívan elpályázni, pedig 2000 olyan van, ami potenciálisan megvalósítható és támogatható lenne, tehát az elkövetkezendő három évre már minden le van fedve. Nincs több lehetőség. Hogyha további promóciót ösztönöznénk, annak vajon mi értelme lenne? Persze mindent lehet fo fokozni, de ha már így is telítettek, telített a költségvetés, akkor ennek nem túl sok értelme van. Egyébként nem csak a 28 tagállamban elérhető a program, nem szomszédos országokra is. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a, hogy a program imidzsét tudjuk tartani, hogyha valaki naponta 5-6 órát foglalkozik ezzel a programmal, akkor szerintem az megfelelően produktív munkát jelent. Nem azt akarom mondani, hogy több promócióra nincs szükség, de megfelelő időzítésre van szükség. És hogyha mm, ki tudjuk terjeszteni a programot, akkor lehet csak reklámozni. Ifjúsági munkanélküliség nyilván ez egyik célkitűzés, hogy ezt eh, ez ellen felvegyük a harcot. A fiatalokat és az embereket egyáltalán arra kell ösztönözni, hogy vállalkozzanak, erre vonatkozó erőfeszítések voltak, elég sok ilyen volt az elmúlt 8-10 évben. Sokszor ezek sikeresek is voltak, de hát az a döntő, hogy az első két évet túlélje a vállalkozás, és ehhez, ehhez van szükség a felkészítésre, az előkészítésre. A program ebben is nagyon sokat segíthet, tehát felkészítés nyújt a vállalkozóknak, és ez egyfajta perspektívába helyezi a programot, aztán fontosnak tartom még az információs technológiai eszközök kérdését, ezt kell modernizálni kell, de hadd mondjam el még azt, hogy a humán erőforrásaik eléggé hiányosak, kevesen foglalkoznak ezzel, és ugye vannak elég komoly administratív szabályok, amit be kell tartani. tartani. A pénzügyi szabályok értelmében nem, túl, nem, vagyunk, nem lehetünk túlságosan rugalmasak, ami a költségvetést illeti. Tehát nem egyszerű megoldani azt a bizottságban, hogy megvegyen a megfelelő munkatárs, aki ezzel a kérdéssel tud foglalkozni. Úgyhogy most már nem a kezdeti problémák jellemzőek erre a programra, hanem, hanem a méret arányosság a probléma. Kell a specifikáció. Na most, hogyha a költségvetésünk véges, és hogyha azt szeretnék, hogy minden köztes vagy közvetítő szervezet napi 5-6 órát fordítson az ilyen típusú munkára, hát akkor őket meg kell fizetni úgyhogy ezt máshogy nem nagyon tudjuk megvalósítani, mint ezzel az általános megközelítéssel. Visszatérve arra a kérdésre, hogy mennyi a költségvetés. Idénre 35 millió eurónyi kérelem pályázat érkezett, viszont 5 milliós a költségvetésünk, tehát 7-szeres túljelentkezés van még nem, nem tudtuk megvizsgálni az összes jelentkezést, ugye nem tudjuk, hogy minden megfelel a követelményeknek, de a múltban körülbelül 50%-os volt a megfelelési arány, tehát hogyha ebből indulunk ki, akkor már idén is 17-18 milliós költségvetés lenne szükség. Egyre többen érdeklődnek, több a pályázat, mint bármikor máskor, tehát ismerté vált ez a program de ugye 2020-ra azt próbálunk, próbáljuk elérni, hogy éve, évi tízezer vállalkozó vegyen részt a programban. Abrucini úr említette, hogy az egyéni vállalkozókra fordított költségvetés lehet csökkenteni, de hogyha egy emberre 4-5 ezer euró jut, akkor Nyilván azt szeretnénk elérni, hogy a projektekkel teljes munkaidőben foglalkozzanak. Viszont, hogyha valaki teljes munkaidőben dolgozik, akkor be kell fizetni, igazi fizetést kell neki adni. Úgyhogy, ha mondjuk 7000 euróból indulunk ki, akkor az 10.000 vállalkozóra levetítve elég komoly összeget jelent. Mindenhez persze az is kell, hogy több munkatársunk legyen a bizottságban, illetve hogy az ügynökségben is többen tudjanak ezzel foglalkozni, de gondolkodjunk realistán, ez bizony hosszú időt vesz igénybe, hogyha, hogyha a tagállamok kérésének megfelelve, vagy erre reagálva a bizottság csökkenti a munkatársak számát, akkor hogy fogjuk ezt megoldani? Tehát a növekedés dimenzióját kell megtartani. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy támogatják az Európai Bizottságot ebben. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Blankovics úrnak van még két kérdése, Grészle asszony, és utána lezárjuk a vitát. Köszönöm szépen, Paul. Február óta A helyi kapcsolattartó pontokat már kiválasztották Horvátországban is, a Horvát Gazdasági Kamara segítségével. Nos, nagyon nagy elvárások vannak, kapcsolatban vagyok velük, onnan tudom. Különösen a vendéglátó vállalkozók kiválasztása nagyon fontos, akik hajlandók fogadni, és akik értik, hogy hogyan működik a piac akik képesek arra, hogy megfelelő megoldásokkal reagáljanak a piaci nyugásokra. Nagyon fontos a program, és biztos vagyok abban, hogy nálunk is nagy érdeklődést kelt majd. A képzés, információ teljesztés folyamatában vagyunk, tehát EP képviselőként mindent megteszünk, hogy a bizottsági szolgálatokkal együtt támogassuk a horvát kapcsolatpontok kialakítását, és a lehető legtöbb jelentkezést kaphassunk. Köszönöm szépen! Kreszle kollega. Köszönöm szépen. Úgy értettem, hogy a költségvetési rend egy problémát jelent, amikor a forrásokat ide-oda tologatják. Az érdekel, hogy a költségvetési rend mely eh, pontjai akadályozzák az észszerű munkát. Konkrét kérdés a bizottságnak, de először Gariga kollégának adom meg a szót. Eh, también una pregunta muy simple para, para el representante de la comisión. Én is szeretnék föltenni egy kérdést a bizottság képviselőjének. A, ö, ö, milyen növekedési görbét járt be ez a projekt? Tehát kezdetektől fogva mostanáig milyen a görbe? És ugye a kérdés az az, hogy a költségvetés mit tesz lehetővé 2014 ben Mekkora összegre lesz szükség 2014-ben ahhoz, hogy a programot sikeresen megvalósítsuk. Weinberger kollega? Köszönöm szépen a horvát megjegyzést valóban. A közvetítő szervezetek már működnek, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy hamarosan sikeres is lesz a munka. Ami a pénzügyi eh, szabályozás cikkét illeti. Nos, Grészle azt, hogy nagyon köszönöm a kérdést, konkrét kérdést. Vissza kell, hogy ezzel térjek, nem tudok most rögtön választ adni, de megtalálom rá, köszönöm. Igen, de tényleg érdekel, hogy kapjak választ. Ne, kérem, eh, ne felejts el, hogy elküldje nekem ezt a mailt. Tehát közvetlen információt kér, megígérem, megígérem, Grészle azt, hogy megígérem. Ami a végrehajtási arányt illeti, meg kell, hogy mondjam, hogy az első években valóban alacsony volt. Azért, mert az igazán fogas kérdések eh, nem, lehet, nem lehetett megoldani, de ugyanakkor szeretném védel, a program védelmében elmondani, hogy megpróbálunk eredményorientáltak lenni. Tehát, hogyha egy valamely közvetítő szervezet nem végezte a munkáját eredményesen, és mondjuk csak 10%-át sikerült a kezdetben meghatározott vagy vállalt kapcsolatoknak megteremteni, akkor nem fogják a finanszírozás 100%-át sem megtartani, ez nyilvánvaló. Az első két évben 25%-os, 30%-os volt, tehát nagyon alacsony volt a sikerát, Ez a kifizetésekre vonatkozik, de az, hogy a a, a lehívásokat mindig felhasználtuk, ez nem volt probléma. De a kifizetések alacsonyak voltak az elején, és hát látható, hogy a kötelezettségvállalásokkal 120%-ánál tartunk a, az eredeti költségvetésnek, és 2014-re pedig hát kett minden évben folyamatosan növekszik a, a költségvetés 20 millió talán, hogyha arra lenne szükségünk, hogyha valóban növekszik a munka, ez optimista, hogyha sikerül gyorsan propagálnunk el a programot, akkor akár ez is lehet. Köszönöm szépen. Előadóként szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ma eljött, és tájékoztatást adott arról, hogy az Európai Parlament által kezdeményezett program milyen eredményes, sikeres. Európa valóban élen jár. Nemzetközileg mérve is ez a program már olyan, amit másolnak. És pontosan ez az a program, ahol a munkanélküliség tükrében lehetőség van arra, hogy új munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm, a, és továbbra is kérem a ház támogatását, hogy sikerre követhessük nyomon ezt a programot, és Jutta Haugnak adom át a szót ezzel. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt kommen wir... Ähm, Köszönöm szépen. Akkor rá is térünk egy másik témára, amely azonban ugyanolyan fontos és hasznos. Ugye a fiatal vállalkozók bebizonyították, hogy milyen hatékonyan tudnak bánni az idővel. Mi pedig rátérünk az éves találkozóra a decentralizált uniós ügynökségek rojkájával. Nagyon sok európai ügynökség van most már, és ezért nem tudjuk őket egyszerre meghívni, és mindenkinek egyszerre e, szót adni. Ahhoz egy kétnapos programra lenne szükség, Úgyhogy egy jó e, ideje már trojka e, keretében hívjuk meg az ügynökségeket, és ez a trojka az ügynökségek nevében szólal fel, és az összes ügynökség számára releváns pontokat veti fel. Természetesen azt is szívesen meghallgatjuk, ami jól működik, jól megy, de mivel nincsen túl sok időnk, nyilván a problémákra kell koncentrálnunk először. A költségvetési tervezetről fogunk beszélni, amelyet az Európai Bizottság mindenki, mindegyünk számára megküldött, és amelyben természetesen szerepel az ügynökségek költségvetése is. És persze arról is beszélünk, amit az Európai Bizottság az ügynökségek munkatársi állományával kapcsolatban tervez hogyha azt mondom, hogy amit művel, akkor ez már ugye egy kicsit negatívnak hangzik, és mindenki tudja, hogy mi az én véleményem erről. Minden esetre beszélnünk kell erről. Marcel Feszlip, az Európai Vasúti Ügynökség igazgatója fog beszélni, nem tudom, jól ejtettem el a nevét. Morton Kérium, az alapjogi ügynökségnek az igazgatója Bécsből. Remélem nem azért van ön itt, mert úgy érzik az ügynökségek, hogy az alapjogaikban sértettük meg őket. Andrea Amon, aki az ACDC ügyvezető igazgató helyettese. Köszli úr következik. Eh, tartsa meg a hozzászólását, kérem. Uh, thank you very much, Mrs. Haug. Köszönöm szépen, Haug asszony. Belgium nyelvű ország, úgyhogy kétféleképpen kiejtheti a nevemet, ez az előny. Köszönöm szépen! A 2013-as költségvetésről és ennek végrehajtásáról van szó. Készítettünk egy pozíciós papírt, amelyet átadunk önöknek. Ebben számos példát találhatnak a 2014-es költségvetésnek az ügynökségekre gyakorolt negatív hatásairól. Nemrégiben láttuk az Európai Bizottság 2014-es költségvetés tervezetét, és igyekszünk jobban mm, megérteni, hogy ennek milyen hatásai lehetnek a munkánkra. Minden esetre én azt gondolom, hogy a 2014-es perspektívák és ez az utáni perspektívák eléggé hát, sötétek. Az ügynökségek új feladatokkal, új feladatokat kaptak, 2014-re azonban csökkenteni kell a munkatársi állományt, ez nagyon nehéz kihívás elé állít bennünket. Hogyha egy ügynökség további forrásokat kap az új feladatainak és mandátumának ellátásához, az eredménye ennek az, hogy a többi ügynökség forrásait megkurtítják de természetesen e, egyébként minden marad változatlan. Az ügynökségek 2%-kal kell, hogy a munkatársi állományukat 2014-ben e, az intézményeken belül, és az ötös e, fejezet által finanszírozott egységek területén nincsen, más, nincsen kompenzációs eszköz. hogyha, hogyha egy ügynökségnél növekszik a munkatársi állomány, ez nem jelenti ez, hogy más ügynökségnél jobban kell csökkenteni a munkatársi állományt. Vannak kisebb ügynökségek, ahol sokkal nagyobb, mint 2%-kal kell csökkenteni a munkatársi állományt. Az Európai Bizottság javaslata nem felel meg a illetve ez alapján az ügynökségekkel való bánásmód nem felel meg annak, amit elvárnánk. A kezd kiinduló pont az az lenne, hogy megnézzük, hogy mit várnak az intézmények az ügynökségektől. Tudjuk, hogy számos tagállamban Nagyon fontos, eh, hogy egy feladatot csak egy szinten végezzünk el, és ezzel megkerüljük 28 másik feladatvégzést. Ez nagyon sok pénzt, ezzel nagyon sok pénzt takaríthatunk meg. Az első példa az Európai Képzési Alap, ahol a eh, munkatársi állomány 2%-os eh, csökkentése mellett további 7%-os csökkentésre van szükség a költségvetés csökkentése miatt. Négy személyt elbocsátottak már a mm, fordítástól, ennek a fordítói osztályról, ezért ez az ügynökség úgy döntött 2014-ben további munkatársaktól nem búcsúzik. Mindemellett e, ez az ügynökség teljes, vagy központ teljes mértékben maga finanszírozza önmagát, tehát önfinanszírozó, E, és persze figyelembe kell venni Horvátország, és ezzel egy új hivatalos nyelv megjelenését is, ezzel további e, feladatok merülnek fel. Április 29-én e, kaptunk egy választ Schulz úrtól a levelünkre, mely szerint az ügynökségek munkájára szüksége van, hiszen a, a törvényhozói munkát megfelelő ügynökségi munkatársi állományjal kell kiegészíteni. Ezzel mi egyetértünk, de a költségvetés tervezet teljesen mást mutat. Az ügynökségek teljesen elkötelezettek abban, hogy hozzájáruljanak a válság kezeléséhez. A jobb tervezésre, monitorozásra van szükség, világos és átlátható megoldásokra. Az ügynökségek szorosan együttműködnek az Európai Bizottsággal, és emellett javítjuk az együttműködést az ügynökségek között, hogy ezeknek a minőség, munkájának a minőségét emeljük. Szeretném megmutatni ezzel, hogy a lehető legjobb módon igyekszünk kezelni a helyzetet, de mindemellett vannak ennek határai. Határai annak, hogy mit érhetünk el ilyen megkurtított költségvetési eszközök mellett. A híres egyszerűsítés fontos dolog, az ügynökségek azonban nagyon specifikusak. Az új MFF és az új staff regulation azonban úgy látszik, hogy más irányba halad, nem az egyszerűsítés felé, hanem a bürokrácia és az administratív terhek növelése felé. Ez a, az operációs területről veszi el a, a forrásokat. A, a tavalyi beszámolóban eh, kolléganőm elmondta, hogy eh, egy ügynökség képtelen a feladatait eh, elvégezni a költségvetési megkutatások miatt. Most már ez sokkal több ügynökségre igaz sajnos. Az Európai Bizottságnak tudnia kell, hogy mennyiben változott a helyzet egy év alatt. Hogyha a költségvetési hatóság úgy gondolja, hogy az ügynökség hat, ö, költségvetését és, és ö, szakember állományát ö, csökkenteni kell, akkor ö, erről szóló terveiket az igazgatóságnak el kell küldeniük. Ugyanis amikor a költségvetés csökken, akkor minden alkalommal az ügynökségnek olyan választ, tehát az ügynökség olyan válaszol áll elő, hogy akkor bizonyos feladatoknak az elvégzését elhalasztja, de ezt persze nem teheti meg, mert ez a, ez mindig, ezek a feladatok mindig hirtelen prioritásnak számítanak. A jövő évi költségvetés továbbra is aggaszt bennünket, mert ezek a ezek a megkurtítások ellehetetlenítik a munkánkat, és erről beszámolunk a pozíciós papírunkban is, kitérve az európai iskolák helyzetére. Ayala Szender asszony jelentésével kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a jelentéstevő azt javasolta a parlamentnek, hogy a jelenlegi megkurtítási programok miatt az outsourcing miatt egyre erősödik az konfliktus és veszélybe kerül a megfelelő európai tisztviselői kar. Ez, ennek tudatában vagyunk, ezt alá tudjuk húzni, alá tudjuk támasztani, ezért az ügynökségek szempontjából a 2014-es munkatársi E, állomány csökkentés nem szabad, hogy egy nál több legyen. Aztán az MFF a következő nagy probléma. Ez egy hasznos tervezési eszköz volt korábban, most már azonban szintén egy e, gúzsba kötő eszköz. Az ügynökség e, szükségletei növekednek, míg a források csökkennek a decentralizált európai ügynökségekre vonatkozóan. Aztán mondanék még néhány szót arról, az Európai Bizottság roadmapjéről. Nyilván tudják, hogy ez az ütemterv 90 akciót tartalmaz, és az ügynökség szinte mindegyiknek a végrehajtásában részt kell, hogy vegyen közvetlenül vagy közvetetten. Nagyon sok hasznos dolog származhat ebből, e, ezért szívesen végezzük ezt a feladatot, de nagyon sok forrásra és figyelemre van ehhez szükség. Ebben az összefüggésben szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon pozitív volt az együttműködés az ügynökségek és az Európai Bizottság főtitkársága között. Mindemellett az ügynökségek az új ügynökségi szabályozásra kidolgozott Európai Bizottsági modelleket alkalmazzák. Ezek megfelelő modellek, és elég mozgásteret hagynak az ügynökséges specifikus karakterének. Az Európai Bizottság négy javaslatot nyújtott be az ügynökségi szabályozásra vonatkozóan, és ezeket megvizsgálják az Európai Unió vagy Parlament szakbizottságai. bizottságai. Az ügynökségek szeretnének párbeszédet folytatni a parlamenttel ezen irányítási és horizontális feladatokról, és e, sajnos nem tudjuk, hogy az Európai Parlamentben ki e, felelős az ütemtervért. A parlament 2011-es mentesítési állásfoglalásából, ügynökségi mentesítési állásfoglalásából kiderült, hogy a parlament felismerte az ügynökségek hálózatának fontosságát. Szefkovics eh, alelnökkel és a eh, bizottsági kollégákkal is eh, egyeztettünk már erről. Számunkra fontos ez a hálózat, de nem csak az fontos, hogy részt vegyünk ebben az intézményi hálózatban, hanem a jobb együttműködési is. Az FRA e, e, képviselője ül itt mellettem, e, ők lesznek felelősek a koordinációért jövőre. Ezt a feladatot is el fogja látni, amellett, hogy a munkatárs elemeit 4%-kal csökkentenie kell. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy önökkel itt a parlamentben párbeszédet folytathatunk, és igyekszünk folyamatosan javítani a menedzsment munkájának a, a minőségét, de most már tényleg nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és nem igazán optimista, nem, nem igazán optimisták, ami a jövőbeli kilátásokat illeti. Köszönöm. A kollégáknak adnám tovább a szót, hogyha szeretnék kiegészíteni ezt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én, én is azt gondolom, hogy a legjobb meghallgatni a három hozzászólót, és aztán megkezdődik a párbeszéd, a vita a kollégákkal. Kérem úr, tessék, öné a szó. Thank you, Madam Chair. Uh, I I really... Köszönöm szépen. Valójában nem is tudok semmit hozzátenni ahhoz, amit az elnök úr elmondott. Azt hiszem, hogy kiválóan beszámolt arról, hogy milyen kihívások állnak még előttünk, illetve hogy mit, mi történt velünk az elmúlt időszakban, úgyhogy csak ennyi. Köszönöm. This is the same for me. Uh... Ugyanazt mondanám én is, közösen készítettük el ezt a nyilatkozatot, úgyhogy minden benne van, amit mondani, mondani akartunk. Köszönöm szépen. Ezen kívül persze mindaz, amit az állásfoglalással vagy abban kidolgoztak, az kiváló munka alap. Remélem azt is, hogy minden szakbizottság, tehát azok, ahol a az ügynökségeknek a partnere van, ezek a bizottságok majd megfelelően elolvassák, és következtetéseket is levonnak. Nem csak a Költségvetési Szakbizottság lesz az, amely figyel az ügynökségekre. De ön, amit érintett, az a roadmap és a 90 bizottsági akció volt, amit a bizottsággal szorosabb együttműködésben dolgoznak majd ki. De hiányzik ebben a parlamenttel való párbeszéd. Volt persze egy ilyen munkacsoport, ami már nem, nem létezik, azt követően, hogy megállapodtunk a közös napirendben. Mi viszont itt a parlamenti munkacsoportot föloszlattuk. Úgy gondolom a legjobb megoldás az most az lenne, hogyha a parlament elnökének írnának. Ha vázolnák a helyzetet, és elmondanák, hogy szükség van egy kapcsolattartó partnerre, és akkor a parlament elnöke az elnökök konferenciáján a frakció elnökökkel megbeszéli ezt. És biztos, hogy találnak megoldást. Majd azt fogják mondani, hogy semlegesen ez lesz kvázi, vagy ki lesz a parlamenti kapcsolatartó partnerük. Ez lesz biztos a, a megoldás, az eredmény, ha ebben az irányban indulunk el. Megemlítette a hozzászólásában azt is, hogy nem elégedett a bizottság kezdeményezésével a 2014-es költségvetéssel, és úgy gondolják, hogy ez óriási veszélyeket rejteget arra vonatkozóan, hogy ezzel a költségvetéssel a különböző ügynökségek minden rájuk rót feladatot elvégezzék. A bizottsági javaslatot terjesztett be. Megmondhatom önnek, hogy ennél még rosszabb is lesz. Ha azt látják, hogy a tanácsban nem csak, hogy miről beszélnek, hanem hogy mi az, amit felírnak, és aztán az ügynökségeket hogyan nyírbálják körbe, akkor valóban féle, félni kezdhetnek. És úgy gondolom, hogy abszolút égető sürgősséggel, nem tudom, hogy hogyan és milyen formában, de már eh, több éve ezt prédikálom, hogy az egyes szakminiszter tanácsba kell elmenjünk, akik aztán majd a saját költségvetési vagy pénzügyminiszteréknek legalább tájékoztatást adnak, ahhoz, hogy megalapozott állásfoglalás legyen. Mert jelenleg nem csak, hogy így beszélnek, hanem ami jelenleg van, az szörnyű. Szörnyű. Meg kell azt is mondjam, hogy a bizottság jelentős mértékben hibás ebben legalábbis abban, hogy a tanács költségvetési bizottságának hogyan terjeszti fel az ügynökségek munkáját. Miért? Azért, mert olyan lapokkal áll elő a bizottság, amelyeken az áll, hogy az ügynökségek 4% pluszt kapnak, a 4%-kal többet kapnak az előző évihez. Na jó, de hát hogyha idősorban nézzük, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb pluszról kellene beszélni, mert 2000-ben 9 ügynökségünk volt, 2012-re pedig 29, most, me, most pedig mennyi van? 33, ugye? 30, e, egy, 33 javít az elnök. Na de kérem szépen, ráadásul ezek nem az égből potyantak ide, a szöveget már olyan gyors, olyan, ezt már annyiszor elmondtam az ügynökségekkel kapcsolatban. Az ügynökség nem az égből potyan ide. Az ügynökségek mind jogalappal születtek, a jogalapot pedig a bizottság javasolta. Néha nem csak a törvényalkotó nyomására, hanem néha a bizottság ezeket az ügynökségeket maga találta ki. Sőt, még azt is mondhatom, hogy hétfőn este a környezeti főigazgatóságtól valakitől azt hallottam, hogy nagyon sürgősen a környezeti jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésére egy ügynökséget akarnak sürgősen létrehozni. Ez a következő, ahogy a kollégáimat ismerem, nem fogják ellenőrizni, hogy az EU-ban valami ilyesmi létrejöjjön. Mert persze látjuk, hogy a bizottság erre képtelen nem, nem képes következetesen ellenőrizni a végrehajtást. De ez csak egy példa. Mégis a tanács fogja és azt mondja, meg a bizottság és a tanács előtt, hogy mindenkinek takarékoskodnia kell, így az, igaz, az ügynökségeknek is. Viszont a bizottság semmi más nem csinál, csak az externalizálás, a kiszervezés tendenciáját erősítette. Ezt is évek óta mondom, már nem tudom mióta fel, csinálom ezt. A bizottság egyszerűen úgy számol, hogy ő jó fényben tűljön, tűnjön fel, átadja, leadja az administratív fel, adatokat, és természetesen az ötödik kategóriában mértékletes. A végrehajtó ügynökségeket találta ki, alapítja őket sorba, és nekünk azt mondja, hogy ez itt sokkal hatékonyabb, hogyha végrehajtó ügynökségek működnek. Ezzel már megint mentesítette az ötös kategóriát, hiszen ez az operatív költségvetésből működik. Az ottani végrehajtást onnan finanszírozzák és aztán utána vannak még a decentralizált ügynökségek. Ezek állandóan egyre több feladatot kapnak, nem csak a bizottságtól rendelet vagy utasítás formájában, hanem természetesen a törvényalkotás miatt is, amit mi itt egymással együtt döntünk. De több embert ne kapjanak, kevesebb forrásokból dolgozzanak. Na most ezt hogy akarják? Nem tudom. Világosan hadd mondjam el, aki igazából nem rejti véka alá. Szerintem ez disznóság, így egyszerűen. Na, és ezzel megadom Dominiknek a szót. Merci, Madame la Présidente, euh, et merci euh, à Anna. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a beszámolót, és teljes mértékben egyetértek Jutával, ezzel kezdeném ez nem tudok semmit hozzátenni, semmit elvenni. Parlamenti eh, képviselőként itt a Költségvetési Szabizottságban eh, ugye eh, feladatunk, tudomásom van róla, hogy egyre kevés forrással kell egyre több feladatot ellátni mindenkinek. Mi parlamenti képviselők más szakbizottságokban feladatunk az, hogy az Európai Uniót mélyítsük, bővítsük, a hozzáadott értéket támogassuk, és ebben a szöveg, ezekben a szövegekben bizonyos feladatokat átruházunk az ügynökségekre. Két példát említenék erre. Ezek a vitánk magját adják az egyik, a légbiztonsági ügynökség, amely egy olyan ügynökség, amely többé-kevésbé önfinanszírozó, ugyanis tanúsítványokat állít ki a cégek, légitársaságok számára, és így vannak be, bevételei. Tíz, szak, két, tíz munkahelyet kell megszüntetni a idén, és 50 munkahelyet az elkövetkezendő években, akik pedig egyébként szakértői posztok. És ennek az Európai Bizottsági Javaslatnak az e-, eredménye az, hogy csökkenni fognak a bevételei ennek az ügynökségnek, és ezzel az outsourcing folytatódik, és ennek is lesznek kihatásai. Egyrészt növekednek a költségek, a légitársaságok költségei, tehát csökkennek a versenyképességi lehetőségeik, holott ez az ágazat éppen fejlődésben van és a restrukturáció miatt nagyon fontos az Európán kívüli cégekkel szemben való versenyképesség javítása. Na most e, emellett nem csak, hogy munkahelyeket szüktetünk meg, a versenyképességet csökkentjük, ráadásul e, jelen pillanatban a tagállamokban az Egyesült Királyságot kivéve már nincs több szakértő egyszerűen. Ez Abszolút, ez egy horizontális eh, eszköz, ez csökkenti eh, ennek az ügynökségnek a bevételeit, eh, rontja a szakértői E, állományát, növeli az ipar e, költségeit. Kérem, magyarázz el valaki nekem, hogy hol van ennek az előnye. Teljes mértékben idióta megoldás ez. E, idióta megoldás a költségvetés szintjén, a, szak, tehát a munkahelyek szintjén és ipari iparpolitika szintjén ugyanúgy. Második példa, az ügynökségek soros vezetője, a vasúti ügynökség igazgató, igazgatója. Most éppen vitázunk a vasúti csomagról és ennek reformjáról. Hát a költségvetés, a, a, a közlekedés a GDP 10%-ához járul hozzá, 10%-ban járul hozzá a GDP, ez Európában nagyon sok munkahelyet teremt, nagyon fontos tehát. Na most megint csak az ügynökség megkapná az összes tanúsítvány kiadásának felelősségét a vasút területén, legyen szó biztonsági, egy technikai, műszaki tanúsítványok kiadásáról. Mennyi pénzt adnak erre? Évente 500 millió eurót. Hát ebből ezt nem lehet meggondolni. Ez nevetséges. Ezzel egy időben nem teszi lehetővé azt a, az ügynökség számára azt, hogy önfinanszírozó legyen, mert nagyon, nagyon sok munká, többlet munkával jár ez, nagyon sok többlet forrással jár, és öt évre 20%-kal növe, növelné csak a forrásait. Ezen feltételek mellett nem lehet biztosítani a vasúti közlekedést Európában. Nos, tehát teljes mértékben irreális az Európai Bizottság elképzelése ezzel az ügynökséggel kapcsolatban, aki semmi köze nincs a valósághoz, ez tényleg már elképesztő, mi, minden jut eszükbe a bizottsági tisztviselőknek. Ez az ügynökség nagyon fontos szerepet játszik a vasúti integrációban, és öt éven belül további 40 posztot, munkahelyet kell leépíteniük. Nos, elnök asszony, egyrészt ez nem komoly, másrészt veszélyes, harmadszor pedig gazdasági, költségvetési és integrációs szinten szembe megy a, a, a normális elvárásokkal. Teljes mértékben nevetséges megoldások, megoldás, javaslatok ezek. Úgyhogy a jogszabályalkotás és az exekutív munka útján eh, nem haladunk ezzel elére. számos jogszabályt fogadunk el, jogszabályt csomagot fogadunk el, és mindez nem visz előre bennünket. Nagyon fontos a valóságot szem előtt tartani. Elnök asszony az ügynökségek problémáit mindenképpen meg kell oldanunk, hiszen itt az Európai Unió hitelességéről van szó, hogyha erre nem figyelünk oda, akkor semmi értelme feladatokat ruházni az ügynökségekre. Ezek központi és elengedhetetlen kérdések. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Valóban két kiváló példa volt, amiről te is nagyon jól tudod, amit te is nagyon jól ismersz, Dominik, de te is tudod, hogy még sokkal több példa is van, mert több ügynökség is. Anne. Yes, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök asszony köszönet a ügynökségek három képviselőjének, köszönöm ezt a jelentést, a helyzet valóban súlyos. Először is döbbenjünk rá, hogy a ügynökségek kiadásainak legnagyobb része működési költség, nem is közigazgatási vagy igazgatási költség. Úgyhogy nem is értem, hogy hogyan lehet megtakarítást kérni tőlük administratív területem, vagy igazgatási területem. Hallottunk példákat, van még példa, bőven. De hogyha azt szeretnénk, hogy takarékosabbak legyenek az ügynökségek ezen a téren, hát akkor kell egy kiértékelés, és az ügynökségekkel más se csinálunk, csak kiértékeljük őket és ellenőrizzük őket, de jó lenne, egy kicsit struktúráltabb a döntéseink legyenek. A CEPOL elképzelhető, hogy kikerül Nagy-Britanniából, és elképzelhető, hogy összeolvad az euró. A parlamentben is, a tanácsban is vannak ellenzői ennek a dolognak. Tehát próbálunk megtakarítani mindenféle módon, de a végül senki sem szeretné, hogyha ez megvalósulna vagy vannak más példák is, az ügynökségek összeolvadásával hatékonyabb lehetne a munka, de ugye arról van itt szó, hogy a kormányfők leosztották maguk között, hogy melyik országban melyik ügynökség működik. Nehéz így átalakítani a dolgokat, vagy átszervezni a dolgokat. És ha ez már így van, akkor ezt meg kell fizetni, ennek ára van. Abban igazad van, Jutta, hogy elég, hogy a bizottság javaslata ugye előttünk van. Szerintem az lenne az igazságos, hogyha minden egyes ügynökséget külön-külön értékeljünk. A bizottsági javaslatot, ami nem túl méltányos, nem kell szentírásnak tekinteni. A tanács viszont a fűnyíró elvet alkalmazza, meg se vizsgál semmit. Csak a, csök, a költségeket csökkentés, végül is erre is van esély, hogy ez majd így lesz. Nem könnyű, tehát ez a téma. Van egy kérdésem, ugye sokszor láttuk azt, hogy az ügynökségek azért vannak bajban, mert a szervezeti felépítés nem megfelelő. Ez gyakorlati problémákat is jelent. Arra viszont most hallottunk, hogy az ügynökségek költségvetését annyira megnyírbálják, hogy nem is tudják azokat az embereket alkalmazni, vagy felvenni, akiknek szerepelni kéne a szerkezeti felépítés alapján az ügynökségbe. Erről is plusz tájékoztatásra lenne szükség, mert eh, nem lényegtelen a dolog. Jó lenne, hogyha minden szakbizottság tudná, hogy, milyen a hely, hogy mi a helyzet, hogy bizonyos szakterületeken csak úgy lehet megfelelően fellépni, hogyha ismerjük az igazi, valós szükségleteket. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy az ügynökségek legfőbb baja az érdeklődés hiánya volt, illetve, hogy nem igazán tudtuk, hogy mire is találtuk ki őket. De szerintem most már a szakbizottságok jobban tudják, hogy miről van szó. és hát jó lenne, hogy erről néha tájékoztatnának minket. Úgy vélem, hogy hát az itt a legfőbb baj, hogy a tanács nem nagyon érdeklődik az ügynökségek iránt. Ezt abban is láthattuk, hogy a tanács nem nagyon akart mandátumot adni, sőt, azt se tudták, hogy miért kéne nekik egyáltalán mandátumot adni. Szerintem hiba az, hogyha egyetlen kosárba rakjuk az összes ügynökséget, és azt mondjuk, hogy ilyen és ilyen, ügynök, ilyen és ilyen költségvetéssel kell rendelkezniük, ez nem így van. Van például egy pénzügyi felügyeleti ügynökség, aminek a munkája rendkívül fontos, sőt prioritás értékű. Furcsa dolog az, hogy az ember elkezd valami új dolgot, és aztán rögtön csökkenti a költségvetését. Különleges elbírálás alá tartoznak azok az ügynökségek, amelyek úgy amelyeket úgy finanszírozunk, hogy a, az ipar díjat fizet nekik. Furcsa dolgok ezek. A parlament nemrég készítetett el egy tanulmányt, amely ilyen ügynökségi díjakkal foglalkozik. Az OHIM az egyik ilyen ügynökség, amely önfinanszírozó, illetve a gyógyszerügynökség, ami részben önfinanszírozó. Nos, ugye a politikai döntés az, hogy értékű egy díj, és hát jó lenne a jövőre nézve bizonyos elveket elfogadni, hogy tudjunk mit kezdeni a többlettel, a hiányjal, és hogy az ügynökségek a különböző feltételeknek meg tudjanak felelni. Mert hogyha ez így folytatódik, akkor egyre több olyan ügynökség lesz, amelyek díjakból, amely díjakból tartja el magát, legfőképp a pénzügyi területen. Tehát ha már ebbe az irányba indulunk, akkor csináljuk ezt jól. Szeptember-októberben miért is ne tűzhetnénk fel ezt a kérdést a napirendre? tehát a díjazást elvekhez kell kapcsolni. Jetzt Inge, bitte. Inge. Igen, köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ennyi mindenről beszélünk, de az bosszant, hogy azok, amikről tárgyalunk, és nem kis vehemenciával végül nem jut célba. Az ügynökségek alkalmazotti szabályaival több mint 40 órát foglalkoztunk, most megint emelkedik az alkalmazottak száma. A jogszabály hogyan befolyásolja a, az ügynökségek létszámát? A, ez az első kérdés. A másik pedig most hallom, hogy az ügynökségek költségvetési rendjét dolgozzák át. Nagyon csodálkozom azon, hogy milyen kevesen szólnak ehhez hozzá. Kérdés, az ügynökségek hogyan járulnak hozzá a költségvetésük átdolgozásához, és milyen ötleteik, javaslataik voltak a személyzeti, a személyzet az alkalmazottak jogállásáról. Szeretném tudni az irányt, hogy milyen irányba megyünk. Aztán Jutta, ahogy, amit mondtál, abból nagyon sokat én magam is elfogadok. A bizottságnak tényleg el kellene már gondolkodnia arról, hogy ezeket a módosításokat, az európai képet hogyan akarják alakítani. Mert ha ez így megy tovább, hogy minden feladatot átadnak, azért, hogy a rendszerben még meglévő minél több szabadidővel rendelkezzen, akkor úgy gondolom, hogy eljutunk oda, hogy meg kell majd kérdezni a bizottságot, hogy mi, mi, mi, mire vagytok a, korlátozni kell az ügynökségek eh, számának növekedését. Ott van a bizottság, igenis vállalja az új feladatokat a bizottság. Én csak azt tudom javasolni saját magunknak, hogyha az új ügynökségek alapítására kerül sor, akkor sokkal restriktívek legyenek, száz százalékban vagy kétszáz százalékban ezt, eh, ebben támogatlak. Arra kell kényszeríteni a tanácsokat, hogy minden jogalapot az ügynökségek alapítására vonatkozóan tárgyalja a költségvetési szempontból is. A jogalap megnyitását valahogy az egyes ügynökségek számára a jogalap megnyitását problematikus, mert most mindegy ügynökségnek saját jogalapja van, és mindegyiknek más joga, problémája is van, tehát mindegyiknek saj, meg kell vizsgálni a jogalapját, és éppen ezért a költségvetési tanács sokkal jobban részt kell, hogy vegyen e- ebben, mert hogyha segíteni akarjuk az ügynökségeket, hogy egy ilyen végtelen spirálból kijöjjünk, hogy folyamatosan csak problémákról válaszoljunk, arhoz erre szükség van. Úgy gondolom, hogy nagyon ritkán kaptam az életemben olyan jó, jó információkat, mint az ügynökségek munkacsoporttól. Nagyon örültem, hogy dolgozhattam benne. A frakció kollégá, a frakcióbeli kollégák pedig hegynyi dokumentumot kaptak, hogy dolgozhassanak. Tehát mindannyiunknak megfelelő ismerete van erről, akkor pedig hajtsuk végre végre azt, amit kidolgoztunk. Köszönöm. Inge. A jó terveink, kiváló terveink, a kezerveinket nem tudtuk a tanácssal szemben érvényesíteni, ez jó. De hát ez így van. Monika? Szeretnék én is Jensen kollégához kapcsolódni. Tény és való helyes, hogy a tanácsnál, tagállamoknál ragaszkodjunk ahhoz, hogyha már, bocsánat, tehát, tehát hihetetlen, hogy mennyire ragaszkodik a tanács meg a, a tagállamok az ügynökségekhez, ha már egyszer létrehozták. Nézzük meg a szepolt, nem is a bizottsági kezdeményezés volt, hanem Nagy-Británia akarta a cepolt, ami persze nem baj, de hamarabb fel kellett volna ismerni, vagy végig kellett volna gondolni, hogy hogyan lehet a továbbképzést biztonsági területen, hogyan lehet a meglévő intézményekhez jobban kapcsolni. Az Europol, Eurojust, a Frontex, hogyan kapcsolható jobban össze az oktatással. De ugye a baj az az, hogy a bizottság általában csak akkor jön erre rá, hogyha a bizottság vagy egy tagállam azt mondja, hogy jó, hát akkor most már elegünk van belőle, nem akarunk, és akkor indítsunk vitát. És akkor mindig jön valami hatalmas, csodálatos módosítás, aminek nincs vége. Azért, mert az angolok mondjuk el akarják adni az épületet, ahol most a cepol van, és azt mondják, hogy jó, kész, nincs helyünk számotokra. Na ez a nagy változás, amit akarnak. Már rég el kellett volna gondolkozni arról, hogy például van -e egyáltalán érdelme emberi jogokat, női jogokat, nőjogot külön választani. Én szerintem a, persze a nők jogai nagyon jól kapcsolódnak az emberi jogokhoz, ami persze azt is jelenti, hogy a, a két ügynökség részben ugyanazt a munkát végzi. Az egyik is csinál gender tanulmányokat, a másik is. Kis nüanszok vannak különbségként csak az orientációban. Tehát a kérdés az valóban az, hogy a bizottság vajon tulajdonképpen mit végez. És Inge kérdése teljesen jogos. Hogyan definiálja a bizottság saját szerepét? Miben? Az egyik ügynökségnél nem akarom megmondani, hogy melyik DJ-hez tartozott, de egyszer csak azt mondták nekem, hogy az ügynökség már szinte nagyobb, mint a főigazgatóság, és ez így azért mégsem megy. És akkor meg, meg lehetett állapítani, hogy kint az operatív egységek logikus módon sokkal nagyobbak ha minden minisztérium akkora lenne, gondoljuk nemzeti szinten, nézzük a kultuszminisztériumot, vagy kulturális minisztériumot, mondjuk százan dolgoznak a kulturális minisztériumban, de 500 ezeren dolgoznak ugyanezen a területen az ország különböző részein. Hát nyilvánvaló, hogy a külső intézmények nagyobbak. Egy bajom van csak azzal, hogy a bizottság nem határozza meg pontosan, hogy milyen feladatokat ad a külső ügynökségeknek. Például az, Europ, az Europolt, ha példának veszük, nyilvánvaló, hogy ezt nem vállalhatja a bizottság. Ezek olyan operatív egységek, ahol rendőri egységeket kell koordinálni államok között. Nyilvánvalóan ez nem csinálhatja a bizottság. Jó, legyen ügynökség, van is alap erre. Vannak olyan ügynökségek, amelynek van értelme, de ezeket jobban el kell látni mindennek. Például, hogyha csalás panasz érkezik be, és mondjuk két számjegyű milliárd összegek vesznek árba, akkor a tagállamok nem, a tagállamoknak nem lehet azt mondani, hogy hát sajnos nincsen elegendő egyénünk vagy, vagy alkalmazottunk, munkatársak, mert hogyha csak 12-en foglalkoznak a 27 tagállamra, akkor azt eh, igazából egy kicsit kevésnek tartom mondjuk a, a nagyon nagy számú adócsalás ügy kivizsgálására. Ich sage jetzt nur von 10% dieses Betrugs könnten wir nur im a csalás 10%-ára van elegendő, felderítésére van csak alkalmazottunk. Úgy gondolom, hogy mégiscsak éppen font, pontosan meg kellene határozni a feladatokat is, és ezek az általány arányok, ezek nem felelnek meg. Tehát, tehát most az egyiknél megemelem a létszámot, vagy egy új, új ügynökség van, és akkor ezért az aeropolból elveszek kilenc státuszt. Hát nagyon jó. A bűnözők, a gyermekpornográfiában érintettek milyen könnyen fognak ezután el, eljárni, mert tudják, hogy az Európolnál csak három ember van a gyermekpornográfia felderítésében kiváló. Azért, mert, mert egyáltalán ilyen általány létszámokkal dolgoznak. Mindenféle bűnözés van az Európol munkájában, ezt koordinálni kell. Egy sor egyéb példát mondhatnék azonban nem csak az Europolt, az Eurojustot, hogyha az államügyészek együttműködésének koordinációjára van szó, akkor kell, hogy dolgozzanak. Nem lehet mindent nulla számokkal csinálni. Nagyon jogos a kérdés, például a 40 órára. Mert a 40 óra valóban elszámoltatható a státuszokkal, és ezt meg is kell majd nézzük, de, de mégis külön kell választani az új feladatoktól. Ha azt nézem, hogy az internetes bűnözéssel kapcsolatban milyen jelentős új feladatot kapott az ügynökség, és most azt mondom, hogy jó, rendben van, növekszik a, az ügynökség, de hát meg kell nézni a hivatalos LCC nélkül is, hogy, hogy miért növekszik az ügynökség. Mert a feladatok is növekednek. Nyilvánvalóan a növekedés definíciója is hibás ezért. Pontos elemzésre van szükség, ki kell számolni, számításokra van szükség, de igenis okos dolog lenne, hogyha megnéznénk, hogy mit végez, mit csinál a feladat, milyen feladatokat végez a bizottság. Azt is hallom időközben, hogy egy-egy vállalati regisztráció 9000 eurót jelent egy kisvállalkozásnak is, hogy valahol regisztráltassa magát. Tehát a, a díjainkból saját magunk oltjuk ki a KKV-kat, mert minél nagyobb a, a bejegyeztetési díj, annál jobban tud működni az ügynökség. Tehát a két dolog teljesen egymásnak ellentmond, de ezt még senki nem ö, vizsgálta meg. Ugye az a lényeg csak, hogy legyen bevétel, az, hogy hogyan, az teljesen mindegy, fizessék meg a vállalatok. Tehát az elemzést én magam is igen erősen támogatom, mert úgy gondolom, hogy néhány dolog igen erősen eltorzult. A trojka, aki ma itt van, jó lenne, hogyha néhány gondolatot ezzel kapcsolatban összefoglalna. Köszönöm. Köszönöm, Mónika a te hozzászólásod azt mondta, hogy az, tehát, hogy minél jobban működ, magasabb a díj, annál jobban működik az ügynökség, már ez nem helyes, mert ugye a bizottság most pontosan a díjfinanszírozott részeket is megkurtítani. E, tehát az ipar, az ágazat fizet a szolgáltatásért, most teljesen mindegy, hogy az ECHA vagy az EMA, teljesen mindegy, de a bizottság ezt akarja visszafogni. Pedig a, a bizottság minél gyorsabban, minél jobban el akarja végezni a munkát. De hogyha most ö, ö, a díjfinanszírozási részt is csökkentik, akkor egyszerűen már nem tudnak majd szolgáltatni az ügynökségek. Tehát itt is mondjuk így az Európai Unió innovációs hiányosságai sajnos nagyok. De a bizottság már csak contract agent, agenteket, tehát szerződéses ügynököket, alkalmazottakat alkalmaz, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem lehetnek nemzetállami szakértők, nem lehetnek szakértők, hanem csak olyanok, akik mondjuk 3000 e, eurós havi fizetésért pár évig itt vannak még csak határozott munkaidős alkalmazottakat vagy szakértőket sem vehetünk, meg semmire nincs lehetőség a bizottság új modellje szerint. Igen, hát ez tulajdonképpen rémes. Én csak azt kérdezem, hogy a bizottság megközelítése vajon egyáltalán összeegyeztethető-e azokkal a szabályokkal, amelyek kell nekünk a költségvetést kell, hogy meghatározzuk, vagy pedig nem törvényellenese. ne fogják vissza Prézer urat, hadd, ne tartsa fel, mert válaszolnia kell. Hogyha az összes kategóriát keresztben átfogom, és az ügynökséget, és azt mondom, hogy ez az én összes ügynökségem ennyi emberrel, egy, egy százalékos alkalmazotti csökkentés, kettő, egy százalékos alkalmazotti pool kialakítására kötelezettek, és akkor ebből a poolból, ebből a tárból kell majd az ügynökségi alkalmazottakat egy teljesen más kategóriába átrakni. Olyanokhoz, ahol mit tudom én, valamilyen nagyobb feladat áll bizonyos időre rendelkezésre, vagy így. Lehet -e ezt? Mondhatom-e egy A kategóriás ügynökségnek, hogy elveszek tőlük most embereket, hogy a hármas kategóriába menjenek át dolgozni ezek az alkalmak. Ez nem törvényellenes? Mert nekünk ezt mindig megtiltják hogyha mi valamilyen kategóriából pénzt, ami hogy feleslegesen megmarad, átvigyük egy másikba. Ez nekünk tilos. Inge Grészle kérdésére én nem tudok válaszolni, a bizottságnak nem kellene megválaszolnia, úgyhogy jobb lenne, hogyha röviden, ha ön tud válaszolni rá, talán most önnek kellene. Tehát a az alkalmazottak, vagy a, a, az alkalmazott já, e, á, a staff regulation hogyan befolyásolja mindezt? Talán erre tud válaszolni. Uh, thank you very much because it was Köszönöm szépen. interesting uh, debate and, and, and, and in the Köszönöm szépen. Hát elég részletesen hallottuk, hogy mi is az ügynökségek rákfenéje. Nos, Schulz, úrnak, Schulz úrhoz levélbe fogunk majd fordulni, hogy eh, megfelelő lehetőségek legyenek. Említette azt is, hogy a tagállamok és a tanács tovább csökkentenék a költségvetést, az ügynökségek költségvetését. Mindjárt a kollégákat is, is megadom a a lehetőséget, hogy elmagyarázzák, hogy miért van arra szükség, amit mi javasoltunk, tehát így próbáljuk meg elérni lehetőségeink között azt, hogy mégis életben maradjunk ezekkel a költségvetésekkel. Nos, elképzelhető néhány év múlva Európában a gördülő állományt például a mi ügynökségünk fogja felügyelni, pedig a tagállamok már csökkentették az ezzel kapcsolatos költségvetést. Rike úrnak szeretnék válaszolni. ismerem ugyanezeket a példákat, de nem ezekre szeretnék reagálni. Vannak nagy nehézségeink. Az első az az, hogy amikor egy ügynökségnek bevétele van, és képes arra, hogy új ö, munkahelyeket hozzon létre, új ö, feladatokkal lássa ezeket el. Ezt nem teheti meg, és a munkahelyek csökkentését pedig az establishment plan miatt kell végrehajtani, ezzel gyakorolnak ránk nyomást. Ez nagyon nehéz, E, és e, ezzel e, meg el lehet, lehetetlenítik azt, hogy az ügynökségek finanszírozásához megfelel, megfelelően hozzájáruljunk. Ön is említette, hogy ugye azt javasoltuk, hogy például a kiküldött nemzetközi, illetve nemzeti szakértőkkel dolgozoljunk, de ezt nem tehetjük meg jelen pillanatban, mert nincs meg hozzá megfelelő engedélyünk, és nekünk a következő feladatainkra egy mérnökre van szükségünk, akinek 10-15 éves szak értelme van, Három éves auditra kerül sor, ez nagyon gyorsan, és ez, ez nagyon költséges, és nem tudjuk ezt a feladatot enélkül elvégezni. Emellett az adminisztratív kiadások kérdése. Sajnos meg kell erősítenem azt, hogy nagyon, ugye nagyon lelkesek voltunk az új megközelítést tekintve, a pénzügyi tervvel kapcsolatban, illetve a staff regulation kapcsolatban a, az egyszerűsítésre vonatkozóan, mert ugye nekünk minden szabályt alkalmaznunk kell, és ez mindenki számára nehéz, nem csak a kis ügynökségek számára. Ami a 80, illetve 40 órát illeti, az új javaslatok, amelyek a staff regulation vonatkoznak, egyszerűek végül is, Eh, jó lett volna, hogyha meghallgatnak bennünket a témában, de nem tették meg, úgyhogy eh, egyszerűen eh, ránk is vonatkoznak ezek a szabályok, anélkül, hogy megkérdeztek volna bennünket. Ami a 40 órát illeti, mm, nagyon örülnénk, hogyha csak 40 órát kellene dolgoznunk. Most azonban sokkal többet dolgoznak a munkatársaink, mint 40 óra. Ami az egyéb megjegyzéseket illeti, ezekkel egyetértek, megadom a szót azonban Mordonak, mert eh, nyilván ő is szeretne hozzászólni. Uh, Köszönöm. Két rövid észrevételem lenne. Csatlakoznék ahhoz, a vitához, amely az Európai, Unió, az Európai Uniós intézmények családjában az ügynökségek szerepére utal. Erről sokat beszélünk, de úgy tűnik, hogy nincs megfelelő kontextusa az ügynökségeknek, nem egyértelmű, hogy az ügynökség mit csinálnak, mi a feladatuk, mivel járulnak hozzá az egész működéséhez. Ezt lehetne javítani azzal, hogy többet utalnak ránk, minél közelebb vagyunk a tagállamokhoz, a fővárosokhoz, annál jobban értik, hogy mi is csinálunk. Egyébként a dünnökségek legnagyobb része tagállamokban van, tehát fővárosokban. A trojkában arról is beszéltünk, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy nagyobb tudomása legyen a tagállamoknak rólunk, a létezésünkről ami pedig az alapjogi intézetet és a nemek egyenlőséggel foglalkozó ügynökséget illeti. Nagyon szoros az együttműködés igazgatási kérdésekben, például beszerzés, stb. területén a, a két intézmény között, és tartalmi kérdésekben is. Tehát néha hasznos az átfedés. Köszönöm. Igen, köszönöm. Igen. Még meg kell hallgatnom Préza úr válaszát is, és aztán utána Giovanni Nácsász jelentéséről is beszélnünk kell. Jó lenne, hogyha bilaterálisan tudnád a kérdésedet föltenni. Weil, weil es hieß 40 Stunden und wir arbeiten uns tot, die Agentur... Nos, az ügynökségek a flexitime-ot is használják. Érdekelne engem. Nem szeretném, hogyha, hogyha ennyi, behagynak az én kérdésemre adandó választ. Ennél egy kicsit részletesebb választ szerettem volna kapni. Köszönöm szépen, Prészá úr. Thank you, uh, Madam Chair. So on the flexi time... Uh, nein, nein. Köszönöm a flexitábról nem nagyon nyilatkozhatok, de gondolom ezt nem is várják tőlem a rugalmas munkaidőről. Visszatérnék a 2014-es költségvetés tervezetre, és hogy hogyan alakította ki ezt a bizottság. Az intézmény közi együttműk, egy intézmény közi együttműködés szól a költségvetés végrehajtásáról. Ennek a 23. tagjában olvasható egy politikai megegyezés a három intézmény között. Itt azt olvashatjuk, hogy az intézmények establishment plenny egyértelműen kimondja azt, hogy az ügynökségek és más intézmények is a munkatársaikat 5%-kal le kell, hogy építsék, 25%-kal le kell, hogy építsék 5 év alatt. Nos, a bizottság ahhoz képest alakította ki a javaslatát, amiben megegyező született költségvetési szempontból. Van egyfajta feszültség a költségvetési folyamat és feltételrendszer, illetve a jogalkotási folyamat és feltételrendszer között. Ez, ezt el kell ismerni. Hát ugye ez a kontextus, vannak olyan, az ügynökségek azonban eltérő ö, eltérő utat jártak be, vannak olyanok, amelyeket éppen most hoztuk létre, mások már régóta léteznek, vagy leáldozóban vannak. Hát ezek mögött jogalkotási javaslatok vannak. Minden egyes ügynökségnek eltérő szükségletei vannak. Nos, ha az emberi erőforrásokat közben csökkentjük, akkor elég nehéz a szükségleteket kielégíteni. Mit lehet ilyenkor, mit lehet ilyenkor csinálni? Innen-onnan elcsipegetünk. Legalábbis erre jutottunk a bizottságban. Próbáltuk a szükségleteket felmérni, a mozgásteret felmérni, és ennek az eredménye a 2014-es költségvetési tervezet. Ha ezt elfogadjuk, akkor ez ragaszkodni is kell utána. A bizottság az intézmény közi megállapodásból indult ki, és az abban foglalatokat betartotta. Az EU-s intézmények és ügynökségek között nem tesz különbséget a finanszírozás forrása, tehát ez mindenkire igaz, mindenkire azonos. Vannak olyan ügynökségek, amelyek díjakból élnek, abból tartják fel magukat, és vannak olyanok, amelyeket az EU költségvetésből tartunk el, Nos, a díjazást úgy kell kiszámítani, hogy az ügynökség működőképes legyen. Tehát a hatékonyságot kell javítani, és, a, és ez igaz azokra az ügynökségekre is, amelyeket teljes mértékben a díjak ö, működtetnek, és amiket csak részben. Vannak a ügynökségek, amelynek a hatáskörét kiterjesztették, Hallottunk Riké úrtól példákat erre. Ami a légi közlekedési biztonsági ügynökséget illeti, 2013-ban 60 fővel növelték az alkalmazottak számát, így aztán párhuzamos volt ez a növekedés a kiterjesztett hatáskörrel is. 2020-ig a vasúti biztonsági ügynökségben is ez fog történni, tehát ott is hatáskör kiterjesztés. És egyéb növekedések lesznek párhuzamosak. Ami a jövőbeni szükségleteket illeti Jensen asszony és Holmeyer asszony utaltak arra, hogy egyes ügynökségek elvileg összeolvadhatnak, Európol, Cepol, vagy más olyan ügynökségek is vannak, amelyek ugye kapcsolódnak egymáshoz, korrelál a működési területük. Itt a hatékonyság elveit kell figyelembe venni, ugye a, a költségvetési fegyelem is erre utal, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a jogalkotási folyamatot sem. Közös kötelezettségünk tehát, hogy megpróbáljuk egyeztetni néha szerte húzó folyamatokat. Most néhány tényel hadd szolgáljak. Elnök asszony említette, hogy 32 ünnökség működik idén már az EU-ban, ugye nem sokkal alacsonyabb számmal indultunk. 2000-ben a kiadások 8-szorosára nőttek, és négyszereseire nőtt az, az alkalmazottak száma az ügynökségekben. A fejezetek közötti átcsoportosításról nem beszélhetünk. A bizottság az 1%-kal azt mondja, hogy az establishment plenekben csökkentjük az alkalmazottak számát, és ez csak a megüresedett munkakörökre igaz. Tehát valójában az emberek nem hagyják el az, intéz, az intézményeket, az ügynökségeket. Arról van szó, hogy a alapszabályban megfogalmazott ö, posztokat, munkaköröket csökkentjük. Tehát senki sem mozog, a fejezetek között sincsenek átcsoportosítások, megegyezett plafonértékeket betartjuk, és a plafonértékeknek megfelelően kell az ügynökségek szükségleteit ellátni. Egy új testület felállításáról is ugye született elvi döntés a egy olyan ügynökségről, amely a amely önfinanszírozó lenne, és ami a bankrendszerhez kapcsolódna. Nos, elképzelhető, hogy 2020-ig újabb szükségletek merülnek fel, erre is föl kell készülni. Köszönöm, röviden ennyit tudnék mondani válaszként. Ja, vielen Dank. Um... Köszönöm szépen. Tudomásul vesszük az, hogy ezzel megelégettünk, ezzel a választal, ezt nem mondhatjuk. Nem, nem, nem, nem adom föl. Még akkor is, hogyha egy rezignált válasznak tűnik ez, amit mondtam. Mindenkinek köszönöm, aki eljött, természetesen a trojkának is, de köszönöm az igazgatóknak is, és akik eljöttek és meghallgattak bennünket és nem szóltak ugyan hozzá, de gondoltak, amire gondoltak. Um, vielen Dank. Wir müssen jetzt weiter. Um... Köszönöm szépen. Akkor most folytatjuk a Költségvetési Bizottság munkáját. Mert ma délután már nem lesznek itt a jelentéstevők, úgyhogy most költségvetés módosításokkal kell foglalkoznunk. A négyes és ötös számúval. Giovanni. Grazie Jutta, io farei... Köszönöm szépen Jutta. Akkor kitérnek a költségvetés eh, módosításokra. Eh, két eh, kérés ről van szó, és itt szavazásra is sor kerül majd. Ami a kettest illeti, nyilván e, erre emlékeznek, erről már volt egy politikai döntés május 7-én, az első e, transzt 7,3 milliárddal már megadtuk, illetve itt most van egy második részlet, amelyre egy újabb költségvetés módosítást kell elfogadnunk. Május 15-én tehát kaptunk egy kérést, és az MFF felkapcsolatos megállapodás után július 9 után a 7,3 milliárd teljesen világossá vált, a tanács ebbe beleegyezett, és egy későbbi költségvetés tervezetre rábólintott, tehát ez egy további kifizetés lenne. Úgy vélem, hogy ugye előbb-utóbb le kéne zárni a 2013-as költségvetési évet, úgyhogy reagálni kell a szükségletekre. Nos, a, az MFF-el kapcsolatos jogalkotási tervezetről meg szeptemberben, illetve ősszel kell beszélni. Nos, hadd mondjam el a kollégáknak, hogy július 16-án délben van a módosítók benyújtásának határideje, itt a Költségvetési bizottságban Szeptember 5-én szavazunk, a plenárisra pedig szeptemberben kerül a dolog. A kettes költségvetés módosítással párhuzamosan a hármasról is beszélnünk kell. Ez, az, ez a 1,23 milliárdos többletről szól, amelyet vissza kell jutatni a tagállamoknak, és ezzel párhuzamosan csökkenteni kell a befizetésüket. Ez a költségvetés módosítási tervezet természetesen kapcsolódik ahhoz, hogy a tagállamoknak mennyi a hozzájárulása, a befizetésük. Tehát a két dolog, a hármas és a kettes költségvetési módosítás tervezet összefügg. Július 9-én a tanács módosítások nélkül elfogadta a bizottság javaslatát. A módosítók benyújtásának határideje július 16-a, eh, Szintén szeptember 5-én szavazunk a szakbizottságban, és szeptemberben kerül a plenáris elő. Aztán, ahogy azt Jutta Haug is mondta, van egy négyes és egy ötös számú költségvetés módosíti tervezet. A négyes egy olyan bizottsági módosítóhoz kapcsolódik, amely az előző témáról szól, tehát a különböző ügynökségek munkatársainak létszáma, az Oktatási Adóviszony Kulturális Végrehajtó Ügynökség és az Európai Géneses Ügynökség létszámáról van szó. A bizottság és emleges ezzel kapcsolatban, csak azt a szabályt kell betartani, hogy a bizottság által megszabott leépítési menetrendet lehessen tartani. 20. Álláshelyről van szó, a Galileo a, a, van szó, aztán a Galileo 15 plusz 2 poszt, a bíróság egy főtanácsnokot és hét bírát kért még bon, kolléga tett fel kérdést ezzel kapcsolatban, aki van nincs itt. Nos, nem vették figyelembe azt a kérdést, hogy a fennmaradó ö, problémákat megoldandó új munkatársakat vegyenek fel a bizottságba. Nos, a bizottság elgondolkodik ezen a kérdésen, és a 2014-es évre nézve megoldja a problémát. Legalábbis erre tett ígéretet. A négyes költségvetés módosítási tervezet esetében is július 16-a módosítások benyújtásának határideje, szeptember 5-én lesz a szakbizottsági szavazás, és aztán a szeptemberi plenárisra kerül a dolog. Ötös számú költségvetés módosítási tervezet ez a szolidaritási, alap igénybevételéről szól. Szlovénia, Horvátország és Ciprus javára a 2012-es árvíz kapcsán Fernández kolléga kollégának, nyilván lesz még egy-két szava ehhez a témához, mert ő a felelősének a jelentésnek. Sürgős lenne tehát ezt megtenni. Június 26-án, 26-án volt erről egy politikai döntés, politikai szavazás, tehát hogy elfogadjuk ezt a költségvetés módosítási tervezetet. Ennek ellenére a tanács még nem nyilvánított véleményt, tehát nem tudunk, nem tudtunk a júliusi plenárisan erről szavazni, így aztán ismételten arról van szó, hogy szeptember 5-én kerül itt a szakbizottságban szavazni, és a szeptemberi plenárisra kerül. Tehát az összes eddig említett kérdésről szeptember 5-én lesz itt a szavazás, és a szeptemberi plenárisra kerül. Ennyit a költségvetés módosító tervezetekről. Ha megengedi elnök azt, akkor még lenne néhány gondolatom, vagy észrevételem. Nos, hát elég nagy késedelemmel fogadjuk el majd a kettes számú költségvetés módosítási tervezetet, hogy bizonyos programok végrehajtása bizony veszélybe kerül. Szerintem el kéne gondolkodni az elcsoportosításokon, a bizottság ezeket javasolja. Tehát költségvetési sorok között lenne szükség a csoportosításra meg is kéne kérdezni a bizottságot, hogy konkrétan mire gondoltak, és néhány esetben bizony már késedelmi díjat is kell fizetni, hiszen az Európai Unió nem tudja időben teljesíteni a kötelezettségvállalásait. Aztán DEC 16-os, 4 millió euró, az íz program finanszírozása, egy a fejezet. Miután a kettes módosítást nem tudtuk elfogadni, és a 2003-as költségvetési tervezet még nem volt elfogadva, ezért finanszírozás nélkül maradt ez a program. Itt egyértelmű, hogy kell késedelmi kamatot fizetni, Szerintem támogatni kell tehát ezt az átcsoportosítást, de az átcsoportosításon túl kell még 10 millió euró, ez a DAP 2-ben van, hogy a 2013-as kifizetéseket teljesíteni tudjuk. A 7,3 milliárd csupán 65%-ban fedezi a program szükségleteit, tehát már most is hiányzik ebből a költségvetési sorból egy elég komoly összeg, hogy az évet le tudjuk zárni. Aztán ott van a DAB, a DEC 17-es. Eh, Ez négy költségvetési sorhoz kapcsolódik. Ez egy csomag, tehát eh, tartalékokat kell itt eh, felszabadítani. Holmájer asszony említette. Ez a Schengeni tartalék csomag. Ez összesen 97,8 millió euró, e, és 50 millió kifizetésekben, az előző az előirányzatok alánya. Nos, itt is sürget minket az idő. A libés kollégák is arról számoltak be, hogy minden feltétel teljesül ahhoz, hogy a Schengeni tartalékot fel tudjuk szabadítani. Arra kérem a kollégákat, hogy ezt támogassák majd szavazatukkal. Tehát DEC 17-esről van szó. DEC 18-as. Humanitárius segélyek. Ez egy olyan DEC, amely Szíriáról szól, körülbelül 250 millió euró kötelezettségvállalás és 150 milliónyi kifizetés. A 2013-as évben a költségvetés eléggé hiányos ezen a területen, úgyhogy ez is gondot jelent. Humanitárius segély, úgyhogy nagyon kérték a kollégák a devéből és máshonnan is, hogy támogassuk ezt a kérést. A DAP 2, ha meg lenne, akkor meg lennének a forrásaink, de hát először is a legsürgősebb kér, szükségletekre kell megtalálni a választ és a finanszírozást. Elképzelhető, hogy prioritás, prioritást élvező programokból kell lecsípni eh, bizonyos összegöket, például a eh, DCA Latin Amerika Ázsia programokból, de a humanitáros segélyekre mindig eh, azonnal jelleggel kell reagálni, tehát meg kell adni a forrásokat, forrásokat, és aztán majd a bizottság dönt arról, hogy milyen programokból hogyan csíp le mennyit, és ezeket később hogyan pótolja. 19-es tek, szintén humanitárius segélyek, 15, illetve 8 millió euróról van szó, Kongó, illetve a közép-afrikai köztársaság ér, ö, számára. Humanitárius segély, segély tehát azonnali meg szavazást, engedélyezést javaslok. 21-es, dek. Itt csak kifizetésekről van szó, 20 milliós értékben stabilitási eszköz. Hát na, itt is az a gond, hogy a 2013-as költségvetés ö, erről sorra eléggé gyér. 42 millióval kevesebbet szálltak erre a kérdésre, mint a korábbi évben. Próbáljuk a lyukakat betömködni. Mindes csepp a tengerben részmegoldás, de meg kell tenni ezt, hogy a programok működőképesek legyenek, hogy a humanitárius segélyek tudjanak működni, megérkezzenek azon országokba, ahol, ahol komoly válság van Szíriában, Kongóban, illetve a Közép-Afrikai Köztársaságban. Ezért kérem, hogy szavazzunk pozitívan ezekről a dekekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ma délután a szavazáskor remélhetőleg pozitív lesz az eredmény. Van Fernando, nem. José Manuel, nagyon röviden, elnézést. obrigado, Sra. Presidente. Eu procurarei ser rápido. Köszönöm szépen, elnök úr. Asszony, elnök asszony. Azt hiszem, hogy sokkal gyorsabban kellene dolgoznunk. Szlovénia, Horvátország és Ausztria, Ausztria ez erre vonatkozó javaslatok esetében e, a döntés, e, illetve a kérés benyújtása e, késedelmet szenvedett. 2011. október novemberében került sor az eseményre, káreseményre és folyamatosan kifejezésre jutatjuk sajnálatunkat ezen késedelem miatt, és a jó szánd, az Európai Bizottság jó szándékára appellálunk a szolidaritási alap mobilizációját tekintve. Szlovénia az az ország, amelyet a leginkább károsan érintett, vagy érzékenyen érintett. Ez az esemény a GDP-nek jelentős része esett így ki. A 6 százalékos kiigazítás után 214 millióról van itt szó. Horvátország és Ausztria esetében el kell mondanom, hogy itt két milliárdos kárt ért el a két milliárdot ért el a kár, és ez nagyon súlyosan érintette az országok gazdaságát. A kifizetési ráta ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy 8 millió felfüggesztésre került az Európai Bizottság részéről. A 3.b fejezet alapján Nem túl magas az összeg, úgyhogy nem kellene az időt húzni most már. Meg kell találnunk a lehetőségét annak, hogy gyorsabban segítsünk, mert különben az Európai Szolidaritási Alapnak a hatása és hatékonysága nem fogja elérni a kritikus szintet és ezzel a polgárok nem fognak hinni abban, hogy a katasztrófák után segítségben részesülnek az Európai Unió részéről. Úgyhogy elegendő forrásra van szükség. Jó. Giovanni még szeretné ezt kiegészíteni, és aztán Éda. Unintegrazione. Én csak kérni szeretnék valamit az elnökségtől 19-es napirendi ponttal kapcsolatban. Európai Mezőgazdaság Vidékfejlesztési Alapról van szó. Kérem, hogy ne beszéljünk erről délután, mert a Kulturális Bizottságban szeptember végén fognak csak szavazni, úgyhogy ezt nyugodtan elhalaszthatjuk szeptemberre, amikor már megvan az Agri Bizottság szavazata is. Jó, akkor ezt töröljük a napirendről, Éda. Öt percet még tudunk maradni? Kérjük a tolmácsokat. Köszönöm. Gracias, Presidenta. Intentaré ser muy rápida. Quería hacer un comentario o más bien una pregunta. Köszönöm. Egy kérdésem lenne a bizottság felé. A kettes számú költségvetés módosítási tervezet második részében van egy kompromisszum. Az Európai Bizottságnak nyilván lesz majd egy új tervezete is, amiben ez a második rész biztos szerepel, de szerepele benne, szerepele benne még valami más. Tehát mikor lesz ez meg, és mennyi lesz ennek a költségvetés módosítási tervezetnek a mennyisége. Aztán átcsoportosításokkal kapcsolatban, ugye van öt ebből, erről ma kell szavaznunk, és nyilván mindegyikről pozitívan szavazunk. Négy átcsoportási kérelem, kifizetési problémákhoz kapcsolódik, vagy ahhoz, hogy a kettes számú költségvetés módosít tervezetet nem fogadták el időben, avagy azért, mert a 2013-as költségvetésben a kifizetések szintje nem volt elég magas. De 2010, amikor 2012-ben beszéltünk a 2013-as év kifizetésékről, akkor azt mondtuk, hogy nem lesz elég és nem azért mondtuk ezt, mert piszkálni akartuk a tanácsot, hanem tessék kérem megnézni a saját szemükkel, mi, milyen problémákba futottunk, erről beszélt a parlament már tavaly is. És nem az a lényeg, hogy a parlamentnek volt igaza, és nem a tanácsnak, hanem az a lényeg, hogy nincs meg a kifizetésekre a megfelelő forrás. Késedelmi kamatot kell fizetni. Nem kapja meg a pénzüket a KKV-k. Nem tudjuk kifizetni a humanitárius segélyeket. Kérem szépen, amikor a 2014-es költségvetésről fogunk majd tárgyalni, vigyék, e- vegyék ezt figyelembe, hiszen fontos ez a pénzügyi keret szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Plenkovics úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szolidaritási alap mobilizációjára vonatkozó jelentésekre szeretnék utalni, és a földrajzi következményekre, illetve a tavalyi szlovéniai, ausztriai és horvátországi természeti katasztrófák következményeire. Nos, 11 millió eurót is meghalad a kár Horvátországban. 800 ezer ember életét, életére kihatása volt, és 9 régiót érintett. Tehát tényleg nagyon kiterjedt hatásai voltak ennek, úgyhogy második alkalommal használná Horvátország ezeket az alapokat. 2010-ben és 2011-ben volt már e, ilyen kérvény. 14,6 millió euró mobilizációt e, kértünk, több mint 14 milliót e, Szlovéniára szántak volna, Ausztriának és Horvátországnak sokkal kevesebbet szántak volna, de először került sor, kerül sor arra, hogy én a Költségvetési Bizottságban ezzel a kérdéssel foglalkozom, kérdezem a bizottságtól, hogy van-e esély annak, hogy a, Horvá- esély annak, hogy a Horvátországnak nyújtott pénzt eh, megemeljék. Köszönöm. Nem tudom, hogy eh, Teresa úr szeretne -e válaszolni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, hogyan kerül sor ezeknek, a, ezeknek az utalásoknak a kifizetésére, illetve miért? Azért, mert a költségvetési, a 2013-as költségvetésben nem elegendőek a kifizetési előirányzatok. A további kifizetési előirányzatok a kettes költségvetési módosításban még nem érkeztek meg, úgyhogy eh, ahogy Lavia úr is mondta, az Európai Bizottság megpróbál eh, megpróbálja az egyik helyről a másikra átirányítani a pénzeket eh, annak érdekében, hogy eh, a sürgősebb eh, helyzeteket megoldja. Az Európai Bizottság eh, a kettes költségvetési módosítása foglalkozik, tehát most ez erre vonatkozik. Jelen pillanatban a kettes költségvetési módosítás, amely 11,2 milliárdot eh, igényel, ez még, eh, még mindig az asztalunkon van, a tanács ezt eh, most módosítja éppen. A bizottság időben át fogja utalni a hiányzó pénzt, és ehhez egy kicsit kicsit felül kell vizsgálni a felosztást. Az átutalásoknak ugye átmeneti jellegük van, annak érdekében, hogy a legsürgősebb szükségleteket ellássák. 11,2 milliárdra mindenképpen szükség van, ezzel kapcsolatban nincs kétség. Ami az, az új szolidaritási alapot illeti eh, Horvátország számára, itt mm, értékeltük az alapokat, illetve eh, értékeltük a feltételeket, eh, ezeknek meg kell felelni, és nekünk ezt az eljárást kell követnünk a folyamatban. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsoknak, akik kicsit tovább dolgoztak mint ahogy ezt eredetileg terveztük minden kollégának és a tolmácsoknak is jó étvágyat kívánok. A koordinátorok ülése kettőkor lesz itt. Köszönöm szépen.